most eh, elolvashatnak a bejáratnál található ebből egy eh, példány, és eh, érdemes lesz időről időre fellapozgatni ezt az igen jó tanulmányt. We're going to deal with item 21 with petition 9 a Brexitről szóló tanulmány. Következik a 967 per 2012, 1418 per 2015, 1182 per 2006, 2016, 447 per 2007, 289 per 2016, 307 per 2016, 926 per 2016 és 906 per 2017 számú petíciók. Két petíciós személy van itt, Jacqueline Cotterill és Christine Bexgor Jensen, és ők kapnak akkor most szót. Can I just make a point before I start? Excuse me, before I start... Um... Mielőtt kezdeném, öt percről volt szó, eredetileg a titkárság arról tájékoztatott, nem minden petíciónál, hanem a minden felszólalónak van 5 perce, tehát nem minden petíciót szorzunk be 5 perccel. Tessék, 5 perce van akkor. Okay, okay, so if Actually, it's, only... it's not 10 minutes, it's about okay. seven. Then you do but... it on 10 minutes. You do it on 10. Akkor legyen 10 perc, jó? Akkor csinálja 10 perc alatt. Uh, shall I start? Uh, Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy uh, meghívtak uh, és elmondhatom a petíciómat, amely arról szól, hogy a brit állampolgárok, akik külföldön élnek, is szavazhassanak brit változásokon. Én egy spanyol városnak az alpolgármestere vagyok. Az Brexit súlyosan érinti majd a polgárokat. Már most alacsonyabbak a jövedelmeik, illetve nagy a bizonytalanság. Mindannyiunk életét befolyásolta a referendum. Nagyon sok ezer más brit polgárt érint mindez. Noha örülök, hogy ez a meghallgatás most meg van szervezve. Nagyon sajnálom, hogy ilyen későn kaptam csak szót. Schindler úr is eh, benyújtott egy petíciót, ami szintén ismert. Tudom, hogy a választójog az nemzeti hatáskörbe tartozik, mit lehet mégis tenni? Először is emlékeztetni a bizottságot arra, hogy a bizottság maga elismerte 2010-ben a szavazati jog elvesztésének, a jogvesztésnek a problémáját, akkor, amikor egy meghallgatást tartott, és megismételte még tavaly is az ajánlásokat. Ez a bizottság 2014-ben és 2016-ban is támogatásáról biztosította ezt a petíciót közvetlenül a Brexit előtt eh, kapcsolatot felvették a brit kormányjal, azt gondoltuk, hogy 2015-ben minden megoldódik, amikor azt lehetett hinni, hogy minden brit polgár megkapja a szavazati jogot. Sajnálatos módon ez nem így volt, így sem a 2015-ös, sem a 17-es választáson nem tudtunk részt venni, holott mind a kettő fontos volt Brexit szempontból is. A referendumon sem vehettünk részt, és eh, életünk legfontosabb szavazásán így nem vehettünk részt. Számos hamis eh, ígéret után eh, mindjárt nyilván megértik, hogy kevés bizalmam van azzal az ígérettel szemben, amelyet a brit kormány most tett azzal szemben, hogy felszámolja ezt a jogfosztást. Ráadásul előfordulhat, hogyha a végső Brexit alkuról is van egy népszavazást, attól is megfosztanak bennünket. A Brexit továbbra is teljesen bizonytalan. Bárnyi úr is azt mondja, hogy 25% még teljesen tisztázatlan, beleértve az ír határ ügyét. Ráadásul az 50 cikk szerinti bejelentéssel, illetve az esetleges, adócsalá, esetleges választási csalással kapcsolatos hírekből is akadhatnak még jogi problémák. Úgy tűnik, hogy nem kapunk garanciát a polgári jogokra. A parlamenti szavazás egyelőre még csak egy választási kérdés a Brexit előtt remélem, hogy a végső megállapodásról is lesz majd egy népszavazás. Ennek a támogatottság egyébként egyre nő, ahogy egyre több ember hall arról, hogy mi lehet a következménye a Brexitnek. Ez a parlament és eh, a képviselők eh, szavazni fognak majd a Brexit eh, alkuról, amennyiben lesz egy előrehozott választás vagy egy másik népszavazás, tragikus lenne, hogyha megint nem szavazhatnánk. Itt nem csak egy Brexit problémáról van szó, a jogfosztottság Málta, Írország, Dánia és Ciprus polgárait is sújtja, akik szintén, ha áttelepülnek egy másik országba, egy bizonyos idő után elveszítik a szavazati jogaikat. Európában milliók élnek olyan országban, eh, ahol, ahol olyan ország, nem olyan országban, ahol születtek az én fiaim, az én gyermekeim például, nem rendelkeznek a lakóhely szerinti ország állampolgárságával, így aztán nem is szavazhatnak. 2013-ban volt egy júri jelentés, amely taglalta azt, hogy milyen lépések eh, lehetségesek, sajnálatos módon nem történt eh, ennek nyomon követése. Más lehetett volna az eredménye a népszavazásnak, hogyha 4,5 millió jogfosztott ember is szavazhatott volna. Eh, a képviselőknek valódi hatalma és jogköre van. Láttam olyan petíciót, amely meg tudta védeni a környezetet egyes térségekben. Érdekes lesz látni, hogy milyen jogok lesznek az átmeneti időszakban. Nem lehet tudni, hogy választhatóak vagyunk-e. Például azt sem lehet tudni, hogy én a Brexit éjszakáján le kell, hogy mondjak -e a spanyol alpolgármesteri állásomról. Senki nem tudja, hogy milyen következményei lesznek a Brexitnek ránk nézve. A képviselethez való jog egy demokratikus társadalom alapvető joga, ezért harcolnak és halnak meg emberek szerte a világon. Milyen fontosabb jog van, amelyet az Európai Parlament megvédhet, mint az, hogy a polgárai vezethessenek, szavazhassanak. a brit polgárok nem rendelkeznek olyan garanciával, amely alapján szavazhatnának. A Lisszaboni szerződés alapján az európai választásokon legalább eddig vezethet, szavazhattunk. We could end up with no... Azonban ez is veszni látszik. Most még EU polgárok vagyunk, és megvannak a jogaink. Még leállíthatják az órát, és maradhatunk EU polgárok hogyha ehhez szavazni kell egy végleges megállapodásról, akkor az összes brit polgárnak kell, hogy legyen szavazati joga. Éppen ezért én ennek a szakbizottságnak és a parlamentnek a tagjait arra kérem fel, hogy mindent tegyen meg, tegyenek meg annak érdekében, hogy szavazhassunk. A választási jog az, EU, az nemzeti hatáskörbe tartozik, ugyanakkor a demokrácia védelmében az EU felléphet, márpedig a karta azt mondja, hogy az unió demokratikus életében részt vehet minden polgár. Én ezen a bizottságon keresztül is kérem a brit kormányt, hogy a 15 éves szabályt vonják vissza, hogy mi is szavazhassunk választásokon, illetve népszavazásokon. A, egy szóbeli kérdés a plenárison szintén felhívhatná figyelmet arra, hogy hány polgár veszítette el a szavazójogát. Kérem a bizottságot, hogy a saját ajánlásait valósítsa meg, adott esetben indítson jogsértési eljárás tagállamok ellen az EU és brit polgárok jogait is biztosítani kell arra az esetre, hogyha Nagy-Britannia tényleg elhagyná az Európai Uniót. Kérem, hogy köszönöm, hogy itt részt vesznek e, ezen az ülésen. Nagyon sajnálom, hogy ilyen régóta húzódik ez az ügy. Az önök hangja fontos, és ezzel véget érhet az a demokratikus igazságtalanság, amely oly sokakat sújt. Thank you very much, Jacqueline, and thank you. Köszönöm, Jacqueline, és külön köszönöm, hogy ennyire kitartó, harmadszor jön el hozzánk, és mindig uh, ugyanilyen nagy sikere van. And uh, now I, I would like to... Köszönöm szépen. Krisztin Bexford Jensennek adom meg a szót. You need to, you need to open your Legyen kedves megnyomni a gombot. Köszönöm szépen. Nem vagyok politikus, brit állampolgár vagyok, és európai állampolgár is egyúttal. Nagyon köszönöm, hogy lehetőséget kaptam a megszólalásra. Az Európai Közösség és az Európai Királyság egyetért, hogy az az állampolgári jogok védelme Brexit utáni megállapodásban is alapvető fontosságú. Az állampolgári jogok tiszteletben tartása alapja volt az a Brexit népszavazásnak is. Másik Európai Uniós országban élek, éppen ezért még inkább érint engem a Brexit, mint más brit állampolgárokat az a népszavazásban nekem is szavaznom kellett volna, nincsen közvetlen hozzáférésem a brit parlament tagjaihoz, mivel nem vagyok választópolgár, úgyhogy csak önökön keresztül tudom hallatni hangomat. Ugyanazok a jogai, mint az Egyesült Királyságban élő brit állampolgároknak, hogy EU ügyekben szavazzak. Ugyanakkor a hozzám hasonló brit állampolgárok, akik másik EU országban élnek több mint 15 éve, kizárásra kerültek, nem vehettek részt a legfontosabb népszavazáson az Egyesült Királyságban. Vagyis amikor az EU tagságról szavaztunk. Pedig ez közvetlenül érinti napi életünket és személyes jogainkat, mint brit állampolgárok, akik más tagállamban élnek. Elveszítem így az útlevelemet az eh, kizártak minket a szavazásból, és ez a szavazás közvetlenül kihatással van a napi életünkre. Ha elfogadom, hogy elvesztettem a szavazó jogomat, mert egy másik európai országban való életre való jogomat választottam, nem fogadom el, de ha elfogadnám, akkor is kérdéses, hogy mennyivel van több joga, miért nem adják meg a jogot azoknak az állampolgároknak, akik egyébként az Egyesült Királyságban fizetik a, az adójukat. Az Egyesült Királyságban élő Európai Uniós állampolgárokat figyelmen kívül hagyta ez a népszavazás, pedig az Egyesült Királyság és az Európai Unió által meg, megadott jogokat ezek az állampolgárok használják ki leginkább. Az Egyesült Királyság gyakran elmondja, hogy kötelezettségének érzi, hogy a nép akaratát teljesítse, ezért lép ki az Európai Unióból. De a népszavazási eredmény hogyan lehet érvényes, és hogyan tekinthetik a nép akaratának, hogyha oly sokan kimaradtak belőle, és nem vették figyelembe a véleményüket. Kérdésem, mi nem vagyunk a nép része? Négy és fél millió emberről beszélünk. Listening. Köszönöm, hogy meghallgattam. And thank you for... Köszönöm szépen, hogy ilyen hosszú utat tettek meg a kérdés feltétele érdekében, de nem mi tudjuk megválaszolni ezt a kérdést. Mi már azzal megválaszoltuk, hogy fogadtuk önöket. Fel kell tenni ezt a kérdést az Egyesült Királyság kormányának és másoknak. Mi azért vagyunk itt, hogy a jogaikat védelmezzük, ezért vannak önök is itt, és sürgetik az ügy megoldását. A bizottság képviseletében Rukta Szimelista van körünkben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés előírja, hogy az állampolgár, az EU-s állampolgárság kiegészítő jellegű a tagállami állampolgárság mellett. Az EU állampolgárok szabadon mozoghatnak, telephetetnek le az Európai Unióban, ezt a 21. cikk írja elő az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, illetve az alapvető jogok kartájának 45. cikke. Az uniós állampolgárság az EU állampolgároknak szavazati jogot is nyújt, illetve hogy helyi, parlamenti, illetve önkormányzati választásokban jelöltessék magukat ugyanolyan jogokkal, mint az adott tagállam állampolgárai. Ugyanakkor ezek a jogok a nemzeti választásokra nem terjednek ki, az országos választásra. A szerződés alapján a tagállam kompetenciája meghatározni, hogy az országgyűlési választásokon kiszavazhat. Bizonyos tagállamokban olyan szabályok vannak, amelyek megvonják a szavazati jogot a parlamenti választásokban azon állampolgároktól, akik kihasználták a szabad mozgás jogát, és akik más tagállamban telepettek le bizonyos időszakon keresztül, ezt jogmegvonásnak hívják. Nincsen olyan tagállam, amelynek olyan politikája van, hogy általános módon minden más tagállam állampolgárának megadja a jogot az országgyűlési választásokon való szavazásra. Ahogyan az első petíció szerző helyesen elmondta, 2010-ben az állampolgársági jelentésben a bizottság problémaként említette meg ezt a jogelvonási problémát a szabad mozgás gyakorló állampolgárok szempontjából. A bizottság politikai opciók eh, meghatározása érdekében párbeszédet indított, meghívta az érintett tagállamokat, hogy eh, közös gondolkodásra hívja őket észszerű megoldást keresve a politikai párbeszéd nyomán a bizottság három évvel később, 2013-ban az állampolgársági jelentésben bejelentette, hogy konstruktív megoldásokra tesz javaslatot, hogy a más tagállamban letelepedett EU állampolgárok teljes joggal részt vehessenek az Európai Unió demokratikus életében, úgyhogy szavazati jogukat megtartják a származási tagország országgyűlési választásain. 2014. januárjában a bizottság egy ajánlást fogadott el az EU állampolgárok jogelvonásának következményei tekintetében. Az ajánlásban a bizottság felhívta az érintett tagállamokat, beleértve az Egyesült Királyságot is, hogy tegyék lehetővé a szabad mozgás jogával élő állampolgáraik számára, hogy megtartsák szavazati jogukat az országos választásokban, ha bizonyítani tudják, hogy folyamatosan érdeklődnek országok politikai életében, azzal például, hogy az választó nyilvántartásban nyilvántartatják magukat. Ezt az ajánlást tette a bizottság a tagállamoknak, ez, ez arányos és kiegyensúlyozott megközelítés. A bizottság követi az érintett tagállamokban a helyzetet azóta is. Ugyanakkor, mint ahogy arra már magyarázatot is kaptunk korában, 2016 júniusában és a petíciós bizottságban a, az Európai Bizottság továbbra is úgy gondolja, hogy a tagállam feladata, hogy az országos választások választói körét meghatározza. Az Európai Bizottság nem ismer olyan érveket, amelyek azt indokolnák, hogy ezen az álláspontunkon változtassunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most kezdődik a szakbizottsági vita, Jud. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottságnak és a petíció szerzőinek ezt a vitát. Ezek olyan petíciók, amelyeket azóta támogatok, hogy az Európai Parlamentbe beválasztottak. Alapvető meggyőződésem, hogyha valaki demokratikusan gondolkodik, a szavazati jogot, a politikai jogokat az emberi jogok részének tartja, és a választói jog megvonása, amit látunk most a több mint 15 éve külföldön élő brit állampolgárok esetében, én úgy érzem, hogy ez támadás a demokráciával szemben, illetve az alapvető politikai jogok elleni támadás. Saját pártomban is képviselem ezt az ügyet, a munka, munkáspárt vezette be a 15 éves szabályt az Egyesült Királyságban. Az volt az elképzelés, hogy 15 év alatt megszakad az Egyesült Királysága való politikai kapcsolat, és nagyobb a kötődés a másik tagállamhoz. Lehet, hogy ez így van a legtöbb politikai döntés esetében, de ha olyan esettel találkozunk, amikor az Európai Unión belül a szabad mozgás jogát kihasználva költöztek el az illetők egy Európai Uniós jogot felhasználva, és a politikai jogokat aláássák a szavazati jog megvonásával, akkor találkozunk egy egész generációval, akiktől megvonták ezt az alapvető jogot. A demokrácia háza, a mi házunk kell, hogy képviselje az ő érdekeiket. Amikor kilépünk innen ebből a házból, mély és kollégám, kollégáim, remélem, hogy a jövőben más brit képviselők jönnek a helyünkre, de amikor kilépünk innen, There are five member states that disenfranchise akkor remélem, hogy képviselni fogják a kollégáim ezeknek az embereknek a demokratikus jogait. A szabad mozgás joga, a politikai jogok kérdése sokkal nagyobb súlyú kérdés. A 15 éves szabály a Brexit esetében egyáltalán nem kéne, hogy releváns legyen, hiszen leginkább azokat sújtja ez a lépés, akik másik európai országban telepettek le, illetve más európai országok állampolgárait érinti ez leginkább, akik az Egyesült Királyságban kívánnak letelepedni. Mindkét állampolgárcsoportot figyelmen kívül hagyta ez a népszavazás. Fél tetejére áll az életük, és nagyon aggódnak amiatt, hogy mi fog történni, olyan értelemben, hogy a szociális gazdasági jogaik hogyan alakulnak, milyen helyzetben találják magukat ebben az országban. A parlament számára elsődleges prioritás az állampolgári jogok, az emberi jogok. A, a Brexit megállapodás esetében ehhez kötjük a jóváhagyásunkat, és az Egyesült Királyság és a 27 EU-s tagállam közötti megállapodás tervezet semmiféle említést nem tesz a politikai jogokról. Az Egyesült Királyság az Európai Unió szerződéséből kilép, ami egyébként hivatkozik a politikai jogokra. Éppen ezért európai állampolgárságunk nyomán az európai és helyi választásokban van jogunk szavazni, függetlenül attól, hogy mely európai országban élünk. Ezek eh, a jogok gyakorlatilag megszűnnek a kilépési megállapodás tervezete szerint, úgy tűnik, hogy mindenki arra hivatkozik, hogy ez nemzeti hatáskör, miközben a bizottság eh, folyamatosan az állampolgársági jelentésekben, a tavalyiban is elmondta, hogy ez probléma megoldást kíván. Én eh, azt gondolom, hogy komolyan kell ezt vennünk. Egyeg az óra, a Brexit tárgyalások októberben befejeződnek a tervek szerint, Súlyos ez a helyzet, és éppen ezért azt sürgetném, hogy kérjünk szóbeli kérdést a bizottság felé, a plenáris ülés előtt, a tekintetben, hogy mi történik a politikai jogokkal a Brexit után. Ez a petíció része ennek az ügynek, de más Egyesült Királyságbeli állampolgárok is nyújtottak be petíciót, és ezért érdemes volna mindkét csoport érdekében szóbeli kérdést feltenni. A 15 éves szabálya kapcsolatosan a brit parlament előtt van egy jogszabálytervezet, és remélhetőleg ennek nyomán megszüntetik a 15 éves szabály, de ahogyan csak is elmondta, ebben a jogszabályban sem kerül említést a, népsz- sem kerül említés a népszavazásról és így növekszik a lehetőség, hogy az Egyesült Királyságban láttuk ezt a Brexit kampány hazugságaiból, illetve a kibontakozó EU megállapodás részleteiből, vagyis hogy egyre kevesebben kapnak beleszólást a végleges megállapodásba ez a szavazás pontosan ezeket az embereket érinti. Elnézést, hogy elérzékenyültem, de sok barátomat, családtagomat érinti ez az ügy, és megint előfordulhat, hogy egyáltalán nem szólhatnak bele egy olyan ügybe, amely a legszorosabban érinti az életüket. Szerintem ez támadás a demokrácia ellen, Cecilia. Lépnünk kell, és nem számíthatunk másra, hogy majd megoldja ezt a problémát. Mi képviseljük ezt a sok millió embert, aki ettől a helyzettől szenved. Nekünk kell felszólalnunk az érdekükben, és szerintem az Egyesült Királysághoz kellene fordulni egy levélben, hogy ez az ügy szerepeljen a kilépési megállapodásban, és az Egyesült Királyság állampolgárai megkapják az a politikai jogaik érvényesítésének lehetőségét. Én úgy gondolom, hogy pontosan egy európai választási évben kell ezt leginkább hangsúlyozni. Köszönöm. Thank you, Jude. Köszönjük, Jude. És nem is tudok elképzelni bárki mást, aki ennyire érzelmes és eh, ugyanakkor összefogott tudott lenni. Eh, hát egy emberre emlékszem az ön nagyanyára, aki a Brexit után tett egy eh, nagyon megható nyilatkozatot. Ha valaki nem tudja, miről van szó, keresse meg. Angelának adom meg most a szót. Ezután, Jude, én már nem tudok sok mindent mondani, Viszont van egy hatástanulmány is a Brexit-tel kapcsolatosan, és ez is amellett emel hangot, hogy az egészségügyi ellátásban, a szavazati jogokban rendezni kell az állampolgári jogokat. Támogatnunk kell az érintett családok és magánszemélyek állampolgári jogainak érvényesülését. az Egyesült Királyság állampolgárai is van, de Spanyolországban is két millió ember nem szavazhatott a választásokon, mert nem Spanyolországban élnek. Egy olyan intézmény, amely a demokráciáért, a nyitottságért dolgozik, és amely elismeri a szabad mozgást jogát nem engedheti meg, hogy az alapvető jogok sérelmét okozza a szabad mozgás jogának gyakorlása. Ez ellentmondás. Teljesen egyetértek Jude javaslataival. Thank you. Köszönöm. Terik Cabrász úr következik. Thank you, Chair. Thank you. well, I support completely what the petition... Teljes eh, mértékben támogatom azt, amit kérnek a brit petíció szerzők. Elnök asszony mondta a nevünkben is, hogy um, nagyon méltányoljuk azt, hogy már harmadszor van itt az első felszólaló, de az, hogy már harmadszor kellett idejönnie, az, az önmagában nem túl jó dolog, és nem vet jó fényt ránk, állandóan ide kell járnia, és nem tudja elérnie, elérni azt, amit szeretne, már pedig az, amit szeretne, az helyén való. A demokrácia azonban nem csak a szavazásról szól, noha sok országban úgy gondolják, hogy a demokrácia az mindössze annyit jelent, hogy szavazunk, és aztán nem veszünk részt utána semmiben, de Voting is a substantial point. Ugyanakkor a szavazás mégis fontos része a demokráciának, és ezért is annyira aggasztó és szívszorító ezt a helyzetet lát. Yes, uh, yes, I, I... Igen, én magam is támogatom mindazt, amit önök elmondtak, to have a more, a more proactive uh, uh, presence. Jó lenne proaktívabban részt venni ezekben a folyamatokban, de legalább megkérdezni, felkérni a brit kormányt arra, hogy um, a szavazási jog legyen benne a végső EU elhagyási megállapodásban, ez a legkevesebb, amit kérhetünk, néhány óra múlva vége az egész folyamatnak, de szerintem fontos. When we have two, two, two uh, values, two right. Amikor két érték, két jog ütközik, a szabad mozgás, illetve a választáshoz való jog, akkor azokat nem lehet szembehelyezni egymással. Mind a kettő elérhető ugyanis ugyanis lehet egyszerre garantálni a szabad mozgást és a szavazati jogot. Teljesen elfogadhatatlan, hogy itt most valami fajta verseny lenne, versengés lenne ezen jogok között. Vagy minden jogot tiszteletben kell tartani, vagy akkor az összes sérül. That's very true. Either you respect... Teljesen igaza van. Vagy tiszteletben tartjuk a jogokat, vagy nem. A kettő között nem igen van semmi. De minden jogot, minden jogot, még akkor is, hogyha látszólag szemben állnak egymással, mert nem lehetnek a jogok. The committee and the floor is yours. Thank you very much, and uh, indeed I would like also to... Köszönöm. Én is támogatom a petíció benyújtóit, és én mondtam hat hónappal ezelőtt Ferhofstadt úrnak azt, hogy az EU polgárok jogai, hogy megtarthassák a helyi és regionális szavazójogukat, az legyen benn az állásfoglalásunkban a tavalyi év végén. Sajnálatos módon ezt később elhagyták, kihagyták. A brit kormány védelmében, bár Brexit ügyben nem nagyon szoktam védeni őket, én a bentmaradás híve vagyok, de ők lettek volna hajlandóak erre, főleg, hogyha hasonló jogokat kaptak volna az EU polgárok, a brit polgárok Európában. És valóban ez eh, az első fázis során tárgyalások eh, tárgyát képezte sajnos. Az EU 27-ek nem tudtak megegyezni ebben, és éppen ezért elhagyták itt a második fázisban ezt a kitételt, és úgy néz ki, hogy nem lesz benne a végén a szövegbe. Nekem természetesen van ö, személyes érdekeltségem, ö, anyám, két nővérem, nagy ö, bátyám is elvesztették a választójogokat, és ők sem szavazhattak az én pártom, a konzervatív párt 2015-ös párt kiáltványában vállalta azt, hogy megváltoztatja a törvényt, aztán azt mondták, hogy nem maradt elég idő a Brexit népszavazás előtt, hogy megtegyék. Én úgy gondolom, hogy ez nem volt igaz. Akkor, amikor, amikor kicsit mélyebbre eh, nézünk, akkor, akkor látjuk, hogy nem ugyanaz a választói réteg, mert eh, a lordok, akik általában nem szavazhatnak egy választáson, azok megkapták a szavazati jogot a referendum során, illetve a gibraltáriak is, akik általában nem szavaznak, illetve soha nem szavaztak korábban brit választáson. Tehát kiterjesztették a gibraltáriakra ezt a szavazójogot, de nem terjesztették ki azokra a brit polgárokra, akik több mint 15 éve élnek külföldön. Tudom, hogy a munkáspárt aggódott amiatt, hogy kiterjesztik ezt a szavazójogot, mert attól féltek, hogy ezek inkább jobbrahajló szavazók, akkor is lehetett volna az új-zélandi eh, szabályt átvenni, eh, amikor ahol is az van, hogy ha az elmúlt három évben legalább kétszer jártak Új-Zélandon a távol élő új-zélandi polgárok, akkor részt vehettek a választáson. Aki nagyon sokáig beseteszi a lábát, az nem tesz, az nem szavazhat. Tehát kreatív megoldásokat lehetett volna találni, hogy minden brit polgár szavazhasson, különösen azok az Európában élő brit polgárok, akiknek egyébként a jogai veszélybe kerültek és veszni látszanak. Egyébként a legbizarabb választójog van Nagy-Britanniában. Egy ciprusi, aki elmegy Ciprusból, az nem szavazhat Cipruson, viszont amikor letelepszik Nagy-Britanniában, akkor szavazhat Nagy-Britanniában, mint hogy Ciprus korábban a birodalom tagja volt, de valójában a mozambiki és ruandai polgárok is, mert ez a két ország is belépett a Commonwealth-be, a Brit Népszövetségbe, és éppen ezért joguk volt szavazni az EU választásokon, illetve az EU referendumon, eh, miközben ezeknek a briteknek nem. És e-, ettől vagyok én mérges, és ezért kell kimondani, hogy eh, a választójog kiterlesztése azért aggasztó a brit kormány számára, eh, mert attól félnek, hogy ha Skóciában lesz valaha még egy függetlenségi szavazás, akkor ott azon az EU polgárok újra szavazhatnak, és esetleg a függetlenségre szavaznak. Az EU polgárok Egyébként Észak-Írországban is a Sinn Féinre, az ír nacionalista pártra szavazhattak, miközben Westminsteri választáson nem szavazhatnak. Tehát van egy ilyen aggodalom a brit kormányban, hogy az általános választásokon is ellenük mehet az EU polgárok szavazata, nem csak Skóciában és Észak-Írországban, hanem mindenhol máshol is. Tehát ez egy bonyolult történet, de mégis elképesztő dolog az, hogy azok a brit polgárok, akik éltek az EU adta jogaikkal, most elveszítik ezt a jogot, mert valaki más elszavazta tőlük. Marceléz. Köszönöm, Marcelézi képviselő. Presidenta, y muchas gracias sobre todo a las, a las peticiones. Köszönöm, elnök asszony, köszönjük a petíció szerzőinek, hogy eljöttek hozzánk Itt eh, alapvető jogokról van szó, nem is csak a szavazati jogról, itt az elvekről van szó, a demokratikus elvekről, és az Európai Unió demokráciának minőségéről. Teljesen érthetetlen számomra, hogy ez létezhet az Európai Unió állampolgárai csak azért, mert egy másik tagállamban telepettek le, nem szavazhatnak a regionális vagy az országos választáson. Hogy lehet, hogy Jackie Spanyolországban lehet önkormányzati képviselő, de nem lehet országgyűlési képviselő az Egyesült Királyságban. Én például európai képviselő lehetek, de, de spanyol képviselő nem. Mi azt gondoljuk, hogy az Európai Unió bármely országába letelepedett személyeknek választójogot kell biztosítani, ez alapvető jog, és követelnünk kell. Az Egyesült Királyságban, Cipruson, Dániában, Máltán élnek, és elveszítük saját országukban is a szavazójogot. Sem a, a származási országban, sem pedig a lakóhelyük szerinti országban nem szavazhatnak, olyan, mint nem is léteznének. Ezt az Európai Parlament nem engedheti meg, hogyha hiszünk a demokratikus Európai Unióban. Ebben az esetben az Egyesült Királyságban több mint egy millió embertől vonták meg a szavazati jogot olyan ügyben, amely talán a legfontosabb döntés az életükben – Kérdés, hogy egyáltalán legitime ez a döntés, érvényes ez a döntés, hogyha ilyen sokakat kizártak a népszavazásból. Szerintem kétséges ez. Hogy, és az is, hogy hogy alakult volna a népszavazás, hogyha az érintettek szavazhattak volna. Hogyha a szavazati jogról beszélünk az országos választásban, akkor legalábbis kér kérhetnénk az a bolgár elnökségtől levélben magyarázatot, illetve az állandó képviseletektől. Az is fontos, hogy ők ismerjék ezt a problémát és rendezzék. És csatlakozom ahhoz, hogy szóbeli kérdést intézzünk az Európai Bizottsághoz. Végül pedig eh, a brit kormányhoz is levelet kell intézni, illetve Michel Barnierhoz is, hogy egyértelmű legyen az Egyesült Királysággal való tárgyalások során az álláspontunk. Köszönöm, hogy ebben a nagyon fontos demokratikus elvi kérdésben hozzánk fordultak. Köszönöm. Nagyon kevés az időnk, ezért most Széle asszonynak adom meg a szót. Kérem, nagyon röviden szóljon más petíciók is várnak még ránk. Sajnálnám, hogyha tiszteletlenül nem tudnánk őket időben fogadni. Teljesen egyetértek, csak eh, szeretnék én is csatlakozni azokhoz, amit a kollégák itt mondtak. Köszönöm a petícióban nyújtóinak, hogy itt vannak. Charles egyébként már elmondta azt, amit akartam, hogy a skót népszavazáson valójában az EU-s polgárok szavazhattak, tehát lehetett volna. Eh, miért nem eh, csináltuk ezt így az EU referendumon? Én nem is tudom elhinni. E, én támogatásomról biztosítom ezt a e, elköteleződést, nagyon fontos időket élünk, ez egy érzelmes kérdés. Én 73-ban születtem, és most el fogom veszíteni az EU polgárságomat és az európai identitásomat egy olyan szavazás miatt, amelyet egyébként most már többé-kevésbé meg is lehet kérdőjelezni. Azt gondolom, hogy most van itt az ideje, hogy lépjünk. Köszönöm. És akkor Jacqueline és Krisztin kapnak még rövid időre szót. Olyan dolgot mondjanak, amit még eddig nem mondtak, mert azt gondolom, hogy nagyon sok minden elhangzott már. Um, yes, um, I've had a number of... Én valóban, amikor erre jártam, hallottam, hogy itt fáradnak az emberek a Brexit-től, túl késő most már beavatkozni ebben a kérdésben, vagy más kérdésben. Én remélem, hogy a Parlament és az Európai Bizottság elfogadják, és továbbra is elismerik az európai polgárságunkat. A legutolsó pillanatig megtarthatjuk azt, most még EU polgárok vagyunk, az összes jogokkal felvértezve, és remélem, hogy nem is veszítjük el. Tehát én nagyon örültem azoknak a válaszoknak, amelyeket hallottunk a képviselőktől. Köszönjük a támogatást, különösen Jude Curtin Darling eh, eh, támogatását, eh, amely jól mutatta, hogy mennyire érzelmes kérdés, miközben beszélt a gyakorlati tényezőkről is. Én remélem, hogy a parlament majd egy olyan dologról szavaz a végén, ami nem csak minket érint, hanem az egész demokratikus folyamatot. Köszönöm. Krisztin. Nem sok hozzáfűzni valóm van, talán csak annyi, hogy nagyon jó érzés, hogy most végre meghallgattak. Mert a népszavazáson nem voltak kíváncsiak az én véleményemre tudja, vannak olyan pillanatok, amikor én eh, nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a bizottságnak az elnöke lehetek. Ez egy fontos bizottság, néha nagyon nehéz elnökölni, de most az az egyik olyan, ez az egyik olyan pillanat, amikor én azt látom, és büszke vagyok arra, hogy hidat képezünk a kormányok és a polgárok között. Tehát nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy áthidaljuk ezt a szakadékot, ami oly nyilvánvalóan ö, ott van nézzük akkor, hogy milyen konklúziókat lehet levonni, és akkor most eh, én felhívom a figyelmet még egyszer erre a tanulmányra, ami itt felszedhető a bejáratnál. A petíciót természetesen nyitva hagyjuk, és én azt gondolom, hogy küldjük át a Brexit irányító csoporthoz is, hogy vegyék azt figyelembe, amikor a tárgyalások zajlanak, illetve amikor a legközelebbi állásfoglalást a parlament Brexit ügyben elfogadja, akkor is vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Emellett egy polgárt, egy levelet kellene küldeni a brit kormánynak, illetve Michel Barniernak is, valamint a soros elnökségnek öt tagállamot érint, ugyanis ez a, ez a jogfosztottság, ez a választójog meg, megvonása hosszú külföldi tartózkodás miatt. Tehát tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez a téma napirendre kerüljön, Michel Barnier, hogy tudják, nem fog bizottságokba eljönni, azonban az nem akadályoz meg bennünket abban, hogy én beszéljek vele, hogyha kapnék ilyen meghatalmazást, akkor amikor legközelebb leülök Michel barnier akkor felhoznám ezt a témát, és látom, hogy a kollégák bólogatnak, ami pedig a szóbeli kérdést illeti, Egyelőre nem tudunk ebben a kérdésben dönteni, nagyon jó ötlet, de ahogy tudják, a koordinátorok hozzák meg ezt a döntést. Amit önök megtehetnek, az az, hogy megkeresik a frakció koordinátorokat, és rábeszélik őket, hogy a következő koordinátori ülésen vessék fel ezt a kérdést, vagy a közeljövőben, és aztán újra beszélünk róla, amennyiben a bizottság többsége ezt akarja. Ezen kívül szeretném még a hálámat kifejezni az Európai Bizottság nevében mindenkinek, aki ide utazott, és itt nyilatkozatot tett. Ezek a nyilatkozatok még egyértelműbbek voltak, mint korábban voltak. Nyilván önök jó ügyet szolgálnak, és reméljük, hogy a végén győzedelmeskedni fognak. And, uh... Köszönöm, hogy eljöttek, és szerencsés utat haza. Menjünk tovább. Következő napi rendi pontunk politikai és választási jogai az állampolgársággal nem rendelkező lettországi és észtországi tagoknak, ö, lakosoknak. Ezt a C szakpolitikai osztály szervezi, ezt a workshopot. És mivel egy kicsit lemaradásba vagyunk, kedves kollégák és hölgyeim és uraim, most gyorsan üdvözlöm Önöket. Még egyszer mondom, hogy ezt a workshopot az én bizottságom, szakbizottság, a mi szakbizottságunk kérésére a C szakpolitikai osztály szervezte. Cseh horvát, finn, litván, portugál, szlovék és szlovák és szlovány, szlovén nyelven nem áll rendelkezésre tolmácsolás. Workshop is being web. A munkánkat az interneten közvetítjük, és az elhangzott előadásokat, illetve felszólalásokat rögzítjük. Szakértőket tudunk most meghallgatni. A lett és észt állampolgársági helyzetről. A workshop alatt nem fogunk egyedi petíciókról, vagy egyéni petíciókról beszélni, és nem fogunk döntést hozni. A 747 per 2016-os petíció, amely a politikai jogokról és szavazati jogról szól, Észtországban és Lettországban, amelytől meg vannak fosztva az európai polgárok, az majd ez a téma majd a workshop után lesz, tehát most ne beszéljünk róla. Most eh, hiteles szakértők fognak eh, három előadást eh, tartani a állampolgársággal nem rendelkező személyek helyzetéről Lettországban és Észtországban ezek a személyek nem állampolgári státuszban vannak Lettországban, illetve meghatározatlan állampolgárságúaknak nevezik őket Észtországban. Ezek egyedi státuszok az Európai Unióban. Az állampolgárság egy rendkívül érzelemdús téma ezekben az országokban. A workshop célja az, hogy leírja a hátterét ennek a problémának, illetve elmesélje, hogy hogyan alakult a lett és észt eh, állampolgársági jog fejlődése, valamint beszámol a jelenlegi helyzetéről az állampolgársággal nem rendelkező lakosoknak történelmi, szociológiai és jogi szempontból. A workshop révén remélhetőleg megértjük azt is, hogy mi a kerete, a 700, a jogi kerete a 747 per 2016-os petíciónak, amiről már említettünk, és amiről majd később a workshop után közvetlenül lesz szó. Most meg fogom adni a szót Susan Tonsmannak, aki tudományos projektmenedzser a Czüriki Egyetemen. Tonsman asszony elmondja nekünk, hogy hogyan lehet állampolgárságot szerezni Lettországban és Észtországban, illetve hogy mit jelent az állampolgárságot. Örülünk, hogy itt van Tonszman asszony, ön most 20 percre szót kap. Great. Thank you very much. Köszönöm szépen, és eh, köszönöm ezt a eh, szíves eh, felvezetést és bemutatást. Örülök, hogy itt lehetek, és eh, örülök annak is, hogy ezt a fórumot eh, megszervezték, ahol beszélhetünk ezekről a kérdésekről. Én egy német állampolgár vagyok, aki Svájcban él, amely nem tagja az Európai Uniónak, ugyanakkor nagyon hiszek az Európai Egységben, és eh, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Az alábbi gondolatokat szeretném megosztani önöket, önökkel, mégpedig az alábbi struktúrában négy négy részre osztom az előadást. Miért fontos az állampolgárság, a, az állampolgárság politika története Lettországban és Észtországban, adok majd számadatokat is, és miért lehet lassan megszerezni az állampolgárságot, illetve arról, hogy ez most meglepő-e vagy sem, és aztán ki az állampolgárság felelőse, ki az, akinek fel kell lépni ebben. My bother? Um, there's... Miért fontos az állampolgárság? Ennek egy nagyon fontos irodalma van a jogban, illetve a politológiában, szociológiában és történelemben is. Az állampolgárság az a demokráciához kötődik, a demokráciának a testvére, nem létezhet demokrácia polgárok nélkül, és van egy jól megalapozott gondolat, hogy a polgárság arról szól, hogy jogunk van arra, hogy jogok, jogaink legyenek. Mielőtt bármilyen jogot élvezhet valaki, polgárnak kell lennie, ugyanis ez megelőzi ebben az értelemben a többi jogot, mert az csak azon keresztül férhető hozzá. Tehát összesség, én most azt javaslom, hogy a polgárságot egyfajta, az állampolgárságot egyfajta csomagnak kezeljük, tehát jogok, tagság, gyakorlatok, kötelességek. Nyilván ott vannak a jogok, e, ezek között a szavazati jog az egyik legfontosabb, hogy bele tudjunk szólni a dolgokba. E, választásokon e, aztán a szociális jogok is fontosak, a polgársághoz kötődnek, gyakran, nem mindig, de gyakran. A tagság azt is jelenti, a, a polgárság azt is, az állampolgárság azt is jelenti, hogy tagja vagyunk egy csoportnak, oda tartozunk egy helyhez, vagy egy csoporthoz. És azt is jelzi, hogy a polgárok közt van egy kapcsolat, hiszen ugyanannak a közösségnek a tagjai, elég jól ismert, hogy azt szokták mondani, hogy a nemzet az egy elképzelt közösség, elképzeljük, hogy vannak közös dolgaink, vagy közös pontjaink másokkal, és ez alkot közösséget. Nyilván eznek történelmi gyökerei vannak, erre majd vissza fogok térni, amikor a történelemről beszélünk, és ez bizonyos szempontból ez, ebben a két országban problémás. A gyakorlat alatt azt értünk, azt értjük, hogy eh, amit teszünk, az az állampolgársághoz kötődhet. Eh, a szavazás is egyébként egyfajta gyakorlati eh, állampolgári aktus. Vannak emellett kötelességek is, ami az utolsó pont itt ebben a csomagban. Ilyen, jog, ilyen kötelezettség például a katonai szolgálat, noha ez általában csak a férfiakra és bizonyos korú férfiakra jellemző, az adózás is egy ilyen kérdés lett, bár általában a külföldiek is fizetnek adót, illetve az állampolgári hűség az, ami még egy kötelezettség, az államnak, az államhoz hűnek kell lenni a polgárnak, ezt hívhatjuk hazaszeretetnek is, ha úgy tetszik. Arról persze lehet vitatkozni, mit jelent az, hogy valaki hű egy államhoz. Tehát ez a négy dolog kötődik az állampolgársághoz, ezek dinamikus és rugalmas dolgok. Nem, például nem problémás elfogadni azt a tényt, hogy a gyerekeknek nincsen meg minden joguk. Ráadásul azt is tudjuk, hogy az állampolgárság tartalma az élet tartam alatt, az ember élete alatt változik. E, ebből a négy dologból áll össze az állampolgárság, de ehhez még hozzá kell tenni a befogadás, vagy kirekesztettség, vagy kirekesztés gondolatát. E, ez mindig befogad és kirekeszt. Az államok szempontjából e, az állampolgárság eszköze lehet annak is, hogy kirekesszenek valakiket a demokráciához kötődik, az odatartozás egyik eszköze. Egy másik dolog, amit én hasznosnak tartottam, az a szerződés elmélet. Tehát itt az állampolgárság egy szerződés az egyén és az állam között. Ez a szerződés megint csak nem teljesen egyértelmű, tartalmú és változtatható. Ugye partnerek vagyunk ebben a kapcsolatban, és ez azt is jelenti, hogy tárgyalás alapját képezheti az, hogy mit jelent az állampolgárság fogalma. Erre is majd visszatérünk Lettország és Észtország kapcsán. Ahhoz, hogy megértsük, a, hogy mi történik ott, illetve mi történt az elmúlt 30 évben, fontos ezt megértenünk. Miért fontos tehát az állampolgárság? A személyek, az egyének szempontjából ez azt jelenti, hogy bent vannak egy közösségben, számítanak, beleszólhatnak a döntésekbe. Az állam számára pedig azért fontos az állampolgárság, mert eszköze annak, hogy befogadjanak, vagy távol tartsanak, kint tartsanak e, embereket. Ez e, egy fontos elmélet, de gyakorlati következményei is vannak. Nézzük akkor a lett és észt eh, állampolgárság történetét. Közismert dolgokat mondok most el, de érdemes felidézni őket. Szovjet köztársaságok voltak ezek, de nem úgy, mint a többi szovjet köztársaság. Volt egy független időszakuk, amely ugye rövid volt, 1918-tól 1940-ig, de mégis lehetett rá támaszkodni. Ez a rövid függetlenség azonban a mai napig kihat. Amikor a Szovjetunió összeomlott, Lettország és Észtország úgymond nem megalapította a függetlenségét, hanem visszaállította a függetlenségét. Aki 40-ben állampolgár volt, az továbbra is állampolgár lett vagy lehetett ennek az újra független lett vagy észt államnak. Azonban a szovjet időszakban a népesség összetétele megváltozott. És két, nem tudom kivetíteni, de hoztam két ábrát, most már sikerült. Nézzük a demográfiai összetételét Lettországnak, az etnikai összetételét látjuk azt, hogy 35-től 89-ig, és akkor most idézőjelben fogalmazok, mert a, az, hogy etnikum, azt a kifejezést is szokták vitatni, de látjuk azt, hogy a lett népesség jelentősen csökkent 52%-ra 1989-re, és itt vannak az észt adatok, ott is látjuk, hogy nem annyira drasztikus ugyan a csökkenés, de megváltozott az ország népessége. Azt is látjuk, hogy ezek az országok, ugyanúgy, mint sok más ország, soha nem mondhatták el magukról, hogy etnikailag homogének lettek volna. 91-ben a Szovjetunió összeomlott, így a szovjet állampolgárság megszűnt, az állam hogy járt el? Ez ugye nagyon nehéz kérdés. Az államok általában tudják, hogy kik az állampolgáraik, mert a hagyományra támaszkodhatnak. De mi történik egy ilyen nagy törés esetén? Sok posztszovjet országban a zéro opció politikát fogadták el. Bárki, aki akkor egy bizonyos dátummal ott lakott, állampolgár lett. Nálunk is ez volt a helyzet, akik az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években költöztek a Baltikumba, és az leszármazottaik is, ők nem kérhettek állampolgárságot, vagyis jogra is keretkezett, ami egyébként meglehetősen sajátos jelenség egy olyan világban, ahol alapvető fontosságú a, az állampolgárság. A jogi kapcsolat az államhoz a 90-es években jött létre Lettországban, Észtországban, meghatározatlan állampolgárságonak nevezték ezeket az embereket. Korábban ugye ki zárást jelentett, vagy befogadást az állampolgárság, és ez egy elég határozott választóvonal. Ez azt is jelentette, hogy a 90-es évek eleje bizonytalanság időszaka volt, nem igazán lehetett tudni, mi fog történni, hogy Észtország és Lettország 2004-ben majd csatlakozik az EU-hoz, még 92-ben nagyon távoli kilátásnak tűnt. Amikor ezeket a jogállásokat bevezették, látható ezen az ábrán, Um, Lettországban az a népesség 30%-a nem volt állampolgár, és Észtországban is 30% volt körülbelül ez a mérték. Az EU csatlakozáskor még mindig meglehetősen magasak voltak ezek a számok, Lettországban több mint 20%, egy kicsit alacsonyabb Észtországban. Tehát eléggé különös helyzet keletkezett jogi szempontból, a nem állampolgári jogállás mit jelent? A letelepedés jogát megkapják az illetők, de az, az a hontalanságnak jogi következményei vannak, mert rémálomá válhat az országba való kilépés és oda belépés. Ezt aztán szabályozták egy idő után a hontalanok elhagyhatják az országot, és hazatérhetnek a lakóhelyükre. A hontalanok és a meghatározatlan állampolgárságúak nem szavazhatnak. Mindkét országban létrehozták ezt a jogállást, ezt a státuszt, Úgy tűnik, mint hogy csak ez megtörtént volna, de hát ezek politikai folyamatok voltak, amelyek nagyon sok konfliktust váltottak ki, és egyáltalán nem volt ez olyan egyszerű. És mint említettem, a 90-es évek elején nagyon intenzív volt a bizonytalanság, még mindig ott voltak a szovjet csapatok a Baltikumban, sok volt a bizonytalanság, tehát mi is történt akkor, mert ugye az állampolgárság még mindig nagyon meghatározza, hogy hol a helye valakinek a társadalomnak. Megkezdődött egy állampolgársági befogadási eljárás, ez sok országban bevett eljárás, hogy bizonyos évnyi letelepedés után állampolgár lehet valaki. Itt is sokszor változtak a szabályok, a jogszabályok. Nemzetközi összehasonlításban a követelmények, az ott élése kapcsolatosan szakmai vonatkozásokkal kapcsolatosan és más aspektusokban meglehetősen liberálisnak tűnnek, meglehetősen gyors és nem túl költséges az eljárás. Ha összehasonlítjuk az országokat, azt lehet mondani, hogy nagyon liberális az eljárás, mégis nagyon nehéz a helyzet. Azt látjuk, hogy lassan növekszik az állampolgárok száma, csökken a hontalanok száma. A kérdés, hogy miért? arra számít az ember, hogy valaki mindenképpen valamilyen állampolgár, és hogy a hontalanság átmeneti helyzet, és egy idő után vagy elhagyja valaki az országot, vagy tesz valamit, hogy állampolgársága legyen. Tehát ennek kell átmenetinek kellene lennie ennek a helyzetnek, de most 2018-ban még mindig nagyon sok a hontalan. az állampolgárság megítélése miért ilyen lassú? Több tényezőből áll ez össze. Eh, Mindkét országban sok tanulmány született erről. Hosszú ideig a nyelvtudás probléma volt, vagyis különösen az időseknek meghaladta a képességét, hogy a, a nyelvvizsgán átmenjenek, volt egy történelem vizsga is, ez egy másik ok, hogy nem sikerült az állampolgárság megszerzése sokaknak. Ebből állt az állampolgárság megszerzése, tehát a két vizsgából és egy hűség esküből. A történelmi vizsga például azért érdekes, mert sokan nagyon eltérően gondolkodnak a történelemről a balti országokban, különösen a szovjet időszakról. A, már maga az, hogy megszállás nagyon vitás kérdés lettek és észtek számára. Nem kérdés, hogy megszállás volt, ami történt, de, nem so, ne, de vannak, akik számára ez nem olyan egyértelmű, mert nem léptek át határt, nem költöztek egyik országból a másikra, ba, és mégis megszállás történt. Sokak számára ez érthetetlen van olyan, aki számára az állampolgárság felvétele az elvek megsértését jelenti, és sokan azt gondolják, hogy ha valakinek állampolgárságot kell szerezni, akkor ez azt jelenti, hogy nem oda tartozik. Ugyanakkor az adat tapasztalatokból és sokakkal való beszélgetésből tudjuk, hogy ez egy pragmatikus dolog sokak számára. Hát ha ez kell a, a szavazati joghoz és az állampolgársági joghoz, akkor jó, megcsinálom. Van, aki pedig észszerűen mérlegeli, hogy a, az egyes áll, jogállások mit jelentenek számára, például a vízum előírások, az állampolgárok és a hontalanok esetében egészen mások, és ez alapján hoznak meg egy racionális döntést, hogy például a keleti országokba utazzanak. A 90-es években a nemzetközi intézmények részéről, például a Nemzeti Kisebbségek Főbiztossága részéről nagy volt a nyomás, kritizálták a két országot, és ezért több módosulás is történt. Ironikus, hogy a nemzetközi intézmények lehet, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy az állampolgárság ilyen problematikussá vált. A közelmúltban felmérésekben sokan azt mondják, hogy jó nekik a hontalan jogállás, és nem akarnak állampolgárságot felvenni. Ez komoly kérdéseket vet fel az állampolgárság megítélése szempontjából. Vannak még mindig hontalanok, tehát mindkét országban, illetve meghatározatlan állampolgárságúak. Ezt a balti szociális tudományok intézménye vagy Pszichológiai Intézet végezte a becslésekről. Azt hiszem, hogy biztonsággal mondhatjuk, hogy még mindig születnek hontalanok. Igen, mindjárt gyorsan befejezem. What I find very, very important in this... Nagyon fontosnak találom ebben a vitában, hogy az állampolgársági kérdés jogi ügynek tűnhet fel, és fontos lefolytatni ezt a vitát, de a társadalom szövetébe vág ez a kérdés. Nagy kérdés, hogy mit jelent ezekben az országokban, hogy mit jelent az odatartozás, mit jelent számukra a Szovjetunió milyen emlékeik, tapasztalataik vannak az embereknek ezzel kapcsolatosan. Ezek a legnagyobb kérdések. Azt hiszem, most ennyibe hagyom, és hagyok időt a felszólalóknak. Köszönöm, Tomszman doktor. Nagyon érdekes volt ez az előadás. Nagyon köszönöm, hogy ezekre a nagyon komplikált tényezőkre rámutatott Martin Sparensky-nek adom meg a szót, aki a londoni egyetem jogi előadója. 15 perce van, áttekintendő a jelenlegi helyzetet, Észország és Lettország hontalan lakosai szempontjából. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy ilyen kedvesen bemutatott. A lezőző előadó nagyon találóan megegyezte, hogy a holmtalanság ügyét sok szempontból tekinthetjük. Az én szempontom a jogász szempontja. Az előadásom témája, egyébként megkapták az előadást, kinyomtatva is, tudatosan szigorúan meghatározott, vagy szorosan meghatározott. Én elsősorban azzal foglalkozom, hogy az európai választásokon szavazhatnak-e a hontalanok. Erről szól az én előadásom, és miről nem szól, azt is érdemes megjegyezni. a hontalanokkal foglalkozni fogok, Észtországban és lett országban, de nem fogok beszélni más hontalanokról, akik Észtországban vagy Lettországban élnek, a polgári politikai jogokról most nem teszek említést, kisebbségi jogokról sem, hanem a szavazati jog szempontjából taglalom ezt a kérdést. A jelentésemet négy lépésben szeretném bemutatni. Először is szeretném bemutatni az észt és a lett nézőpontot, már ami különböző jogállásokat illeti, A korábbi előadásból kiderült, hogy van némi feszültség azok között, akik nem állampolgárok Észtországban, Lettországban, de akik bizonyos jogokat gyakorolnak, amelyeket általában hontalanok nem élveznek. Ezekről majd beszélek, illetve hogy Lettország és Észtország hogyan gondolkodik erről, illetve a nemzetközi jogi szempontokat is meg fogom vizsgálni. A legfontosabb talán, amit szem előtt kell tartanunk, a nemzetközi jogi felvetés, hogy jogokat, kötelezettségeket nem keletkeztet a hontalan jogállás. Az észak-ciprusi török köztársaságra is vonatkozik ez, vagy a Krimfélszigetre, vagy a nyugat-szaharai helyzetre. Általánosságban így ezt fogadjuk el. Tehát ennek a megállapításnak a következménye most ugye a szovjet időszakban letelepedettekről beszélünk, hogy velük mi történt a függetlenség kivívása után. A nemzetközi emberi jogi szempontok alapján felmerül a kérdés, hogy a különböző hontalan csoportoknak mi a jellemzője. Két lehetséges értelmezés merül fel az egyik egy úgynevezett sui generis státusz, az, az alkotmánybíróság értelmezésében, vagy pedig hontalanság, amit az ENSZ intézményei használnak erre a helyzetre. A mi vitánk szempontjából, bármelyik úton indulunk is el, ugyanarra a következtetésre jutunk, nevezetesen arra, hogy egyik értelmezés szerint sem fosztotta meg Észtország vagy Lettország nemzetiségi jogaiktól a hontalanokat, vagyis hogy szavazhatnak az európai választásokon. That, perhaps somewhat unimaginatively that on this... És eh, végezetül eh, nem túl kreatívan azt fogom mondani, hogy az Európai Bizottságnak igaza van. Van egy eh, jogi kérdés, nevezetesen, hogy a jelenlegi státusz eh, problémás. A, spa- a brit és spanyol eh, esetjognál is látszik, hogy a tagállamok kiterjeszthetik a szavazati jogot olyan személyekre, akik nem állampolgárok. De ez egy politikai választás, nem pedig egy jog, amivel élhetnek. Talera állítólag azt mondta, és lehet, hogy helyén való, hogy ezt mondta, eh, hogy a jogból kell kiindulni, a 9-es és 10-es eh, cikkből, eh, nevezetesen abból, hogy az állam, a, polg, a tagállamok polgárai azok Európai Uniós polgárok, és akiknek joguk van részt venni az Európai Uniós választásokon. Lettország és Észtország helyzete vajon más következtetésre vissza minket ez a kérdés? Milyen háttérrel rendelkezik eh, tehát eh, Észtország és Lettország? Alapvetően eh, folyamatosan ugyanazt mondják az elmúlt két évtizedben, az ENSZ előtt is, én a tanulmányomban felidéztem ezeket, illetve az emberi jogi tanácsban is így érvelnek, vannak tehát hasonlóságok, és vannak különbségek is. Susan jelentésében ezek nagyobb részletességgel szerepelnek. A hasonlóság az, hogy ezek olyan személyek, akiknek elismert jogi kapcsolata van bizonyos tagállamokkal, államokkal, de nem nemzetközi vagy nemzeti jogi alapon. A jogaik tartalma az helyenként megegyezik, helyenként eltér. A lett álláspont az, hogy egy speciális, explicit státusza van ezeknek a személyeknek, kicsit nehezen használható kifejezéssel a Szovjetunió volt állampolgárainak nevezi ezeket, akik nem rendelkeznek más állampolgársággal. Észtország pedig úgy tekinti őket, mint nem meghatározott állampolgárságú személyek, tehát kicsit máshogy fogják meg ezt a dolgot, ami a jogokat illeti. Eh, itt megint vannak eh, eh, hasonlóságok. Az észt a eltérések az észteknél a helyi választáson szavazhatnak, a letteknél nem, és Lettországban a közelmúltban volt vita arról, hogy a lett jogszabályok alapján az újszülötteket lehet állampolgárrá tenni, E, tehát a nem polgárok gyermekei kifejezett szándékkal e, állampolgárra tehetik a saját e, újszülöttjeiket, máshol ez fordítva van. Hogyan jutottunk el idáig? A nemzetközi közjogból kell kiindulni. A 30-as évektől fogva a nemzetközi közjog azt mondja, hogy egy terület jogtalan ellenőrzése, birtoklása az nem keletkeztet jogokat a nemzetközi jogban ehm, ennek a velejárói azok lehetnek fontos dolgok és kevésbé fontosak, tehát ide tartoznak az íros, bíróságok elítélés, elfogadása, vagy a megadott jogok, koncesziók, például a különböző bányászati jogok vonatkozásában itt eh, kifejezetten érdekes eh, helyzete van Nyugat-Szaharának, eh, az észak-ciprusi török megszállt területnek, vagy a krimi félszigetnek. A kérdés tehát csak az, hogy jogszerűen birtokolta-e ezeket a területeket a Szovjetunió, ami azt jelenti, hogy 1991-ben ezek új államok voltak-e, ami azt jelenteni, hogy a ténylegesen ott élőknek állampolgárságot kellett-e adniuk, vagy ezek eh, jogtalanul birtokolt területek, jogellenesen birtokolt területek voltak, és eh, ebben az esetben eh, ilyen kötelezettsége ezeknek az újra független államoknak nincs. A mainstream vélemény az az, és ezt fogadja el az Európai Unió, hogy a Szovjetunió ellenőrzése az jogellenes volt. Tehát ebben az értelemben eh, nincs kötelessége, de adott esetben joga lehet arra, hogy megadja az állampolgárságot ezeknek a személyeknek. Mi tehát a jelenlegi státusz, hogyan eh, döntöttek, hogyan jártak el a balti országok, vagyis Lettország és Észtország. Háromféle módon lehet értelm, értékelni mindezt lehetséges módon, és két elképzelhető értékelés is van. Ha konkrétan Lettországra figyelünk, akkor itt beszélhetünk egy speciális státuszról, egy sui generis státusza van a lett jog azt mondta, hogy nyilvánvalóan állampolgárságot nem adhatott a visszavonuló megszállóhatalom, a speciális státusz lépett be az állampolgárság helyett. Van egy formálistabb megközelítés, nevezetesen van egy korlátozott listája a különböző státuszoknak a nemzetközi jogban, hogyha itt nem teljes értékű állampolgárságról beszélünk, akkor valójában csak hontalanságról lehet szó. A harmadik megközelítés pedig az, hogy ez egy teljes állampolgárság, viszont korlátozott politikai jogok. Mely, melyik tehát a legjobb olvasata a tényleges helyzetnek? a harmadik olvasat Alexei Dimitrosznak és Kocsinov professzornak nagy tisztelettel Eh, azt kell mondjam, hogy a harmadik változat, amit ők dolgoztak ki, a legkevésbé elfogadható, mert eh, ez gyakorlatilag szembe megy a legtöbb intézményi vagy állami gyakorlattal. Államok nem követnek ilyen politikát. Akik eh, kritizálják a balti államokat, általában arra hivatkoznak, hogy itt hontalan személyek élnek a területükön a speciális státuszt többen elfogadják, a nemzeti jog erre nyitott, mert nem egy dogmatikus rendszer, hogyha változik a helyzet, akkor egy új státuszt el lehet fogadtatni a nemzetközi jogban, a hontalanságon kívül, a lett alkotmánybíróság a sui generis oldalra tette le a garast, az Európai Emberi Jogi Bíróság a Slibenko és Andrejeva ügyekben tulajdonképpen elfogadta ezt az érvelést, és ezt alátámasztják például nemzetközi szerződések is, a szingapúri és EU közti megállapodásban Eh, kifejezetten van eh, felsorolva, hogy a tagállamok polgárai, illetve az állampolgársággal nem rendelkező lakosok lett országban. Eh, tehát nem teljesen konzekvens a megközelítés. A menekültügyi főbiztos rendkívül kritikus hagyományosan, és a nem állampolgárokat a hontalanok közé sorolja, de hogyha az egyes ENSZ szakbizottságoknak a munkáját nézzük, akkor ott más értékelések is láthatóak. Az elmúlt években eh, a hontalanság volt a leggyakoribb megközelítés, a hontalanság fogalmából vezették le, ugyanakkor mégsem ez volt az egyetlen megközelítés. Nem kell feltétlenül el, garas, vagy nem kell feltétlenül állásfoglalunk amellett, hogy elfogadják-e nemzetközileg a balti álláspontot. Arra a következtetésre kell jussunk, hogy nem a balti államok fosztják meg a politikai jogoktól ezeket az embereket, Tehát technikai szempontból nincsen jogfosztás az Európai Uniós választásokon. Mit jelent mindez az Európai Unió szempontjából, az önök szempontjából, illetve az önök szakbizottságának kompetenciájára nézve? A tudósok eh, szeretik azt mondani, hogy az intézmények általában tévednek, de itt azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottságnak nagyjából igaza van. Nem gondolom, hogy itt nemzetközi kötelezettség sérült eh, a 9-es, 10-es eh, cikkek értelmében. Nem gondolom, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság mást, más irányba vezetne velünk. Az Andrejeva ügy az alapvetően a tulajdonrogról szólt, ahol a konklúzió az volt, hogy ebben az ügyben az állampolgárság az irreleváns, miközben a szavazati jognál az állampolgárság a legfontosabb dolog. A, a spanyol-gibraltári brit ügyben a szavazati jogoknál e, látszik a precedens, hogy a az Európai Bizottság nem zár ki semmit. Spanyolország azzal érvelt, hogy nagy-Britannia megsértette a jogot azzal, hogy a gibraltári lakosoknak Európai Uniós szavazati jogot adott, az Európai Bíróság ezzel nem értett egyet, és ezzel el is érkeztem az utolsó érvhez. Amikor a jogászok azt mondják, hogy ez egy szakpolitikai kérdés, nem pedig jogi kérdés, akkor gyakran arra gondolnak, hogy ez könnyű kérdés, és nem túlságosan nehéz, de én most nem ezt akarom mondani, mert a spanyol-brit jogvita nagyon jól mutatja ennek a témának az érzékenységét, vagy a hasonló témáknak az érzékenységét. A Strasburgi bíróság a Matthews kontra Nagy-Britannia ügyben, ügyre reagált, ez egy szakpolitikai döntés volt a legmagasabb politikai érzékenységű témában. A jelenlegi európai rendben a tagállamokra tartozik ezeknek a szakpolitikai választásoknak, a döntéseknek a meghozatala lábjegyzetben. Ide is tartozik a szakpolitika, a, lengyel, a lett, lett gyakorlatot, ha nézzük, akkor ugye volt egy változás tavaly az opt-out szabályról, az opt-in az opt-in szabályról az opt-out szabályra, csecsemők esetében, újszülöttek esetében. Én ehhez egy szakértői véleményt is fűztem. Ez az elnöknek a, az ötlete, még nem fogadták el ezt a javaslatot, de előfordulhat, hogy ez a közeljövőben megtörténik. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük a szakértői véleményét. Ez rendelkezésre áll, és később tanulmányozhatják. amiben egyébként felidézhetik mindazt, amit Paperinski úr próbált elmagyarázni nekünk. Köszönjük az előadást. Angela Di Gregorio következik, aki a Milánói Egyetemen az összehasonlító jogtudományi tanszéken, és annak is a nemzetközi tanszékén tanít. Önél szó. Thank you very much, madam. Um, I'm very happy to, to be here. And um, if you allow me, I will switch. Köszönöm, olaszul fogom folytatni. Dunque, um, in questa mia... Um... Nos, ebben a uh, beszámolomban uh, néhány olyan elemet, információt szeretnék megosztani, amelyek vita terjed képezik, hogy jobban megértsük, hogy miről is beszélünk itt. Itt különféle szempontok, vetületek fonódnak össze, mindannyit figyelembe kell venni. Ugye itt vannak ezek a fontos történelmi profilok, történelmi földrajzi jellegű profilok, aztán a nemzetközi jog vetületei, Ugye itt az államok egymásra következése, a kisebbségek védelme, a demokratikus feltételrendszer, nemzetközi szervezetekben, aztán itt van az alkotmányos jog kérdése hogy látszólag ellen, egymásnak ellentmondó értékeket kiegyensúlyozzunk. Ugye itt a kisebbségek védelméről van szó egyrésztről, másrésztről pedig a nemzeti szuverenitás azonosságtudat védelméről, aztán geopolitikai vetületek is felmerülnek, valamint az európai politika szempontjai, ide kapcsolódik ugye az európai állampolgárság kérdésköre történelmi geopolitikai szempontból a kisebbségek, a nyelvi nemzeti kisebbségek védelme Észtországban és Lettországban egy szélesebb kontextusba illeszkedik, mégpedig a szovjet birodalom összeomlásának kontextusába, és azon restrukturációban, mely az összes utód köztársaságban megvalósult. Aztán ott van még az ettől nagyobb vetület, Ugye a közép-kelet-európában nemzetállamok nehézkes létrejött ez az államépítési folyamat, amely sokkal később kezdődött, mint Nyugat-Európában, abban a térségben. Az első világháború után jönnek létre az államok, amikor az állam és a nemzet nem esik egybe, ugye a határok önkényes meghatározása okán az első világháborút követően. Hogyha ezt a makrokontextust nem tartjuk szem előtt, akkor nem érthetjük meg ezt a problémát, sem amiről itt beszélünk. Ahogyan a kollégák már emlékeztettek rá, itt három balti államról van szó. Ezek a többi szovjet utódállamtól eltérően 98-ban illetve 40, 38 után veszítik el függetlenségeket, és 40-ben csatlakoztak Szovjetunióhoz. Tehát itt a nemzet állam kialakítása, ez megrekedt, és ugye a szovjet birodalom összeomlása után indul csak újra. A balti országok helyzete hát sajátságos, a többi szovjet utódállamhoz képest. Ezek az egyedül olyan tagköztárságok, amelyek egészen 1940-ig hagyományokkal, parlament parlamentarizmussal és demokráciával rendelkeztek. A balti államok alkotmánya különösen a 20-as években nagyon úttörő, haladó szellemiségű volt, a Nyugat-Európához képest is akár. Ezek a hagyományok, illetve ezen országok államisága egy erőteljes nemzeti kohéziót jelentett, amikor ugye harcoltak a Szovjetuniótól való kiválásért. És ez jelenleg is egy fontos jellemző a nyelv, illetve a nemzet védelmét, illetően ezen államokban. Mind a három balti államban az orosz nyelvű kisebbség, az orosz ajkú kisebbség, ezt jobban szeretem természetesen, mint az orosz kisebbségét, tehát egészen 1918-ig eléggé meggyökerezett orosz ajkú kisebbség volt, aztán ugye 90-ben, 91-ben vissza kellett adni az állampolgárságot. Itt ennek az bizonyos szempontból őshonos népességnek. Ugyanakkor a szovjet Unió fennállása idején, ahogyan tudjuk, a szovjet vezetés migrációs intézkedéseket alkalmazott, tehát oroszokat telepített be a birodalom valamennyi részére. Ugye ez egy kényszer keverése volt a különböző etnikumoknak, tehát ez egy migráns politika volt, és az orosz ajkúak elitet képeztek, a vezető osztályt képezték az összes tagköztársaságban. Mi is történt a Szovjetunió összeomlásakor? Ugye itt körülbelül 25 millió orosz ajkú volt az egyes utódállamokban. Így Lettországban például attól tartottak demográfiai szempontból, hogy az orosz ajkúak többséget képeznek majd az ország saját lakosságával szemben. Ugye a kolléga bemutatta itt a grafikonokat, ugye itt 50% körüli népesség, orosz ajkú népesség élt az adott utódállamban a Szovjetunió összeomlásakor. Tehát itt 25 millió szeméről beszélünk. Milyen megközelítést alkalmaztak itt ekkor? legtöbbször. Itt ez a nullás megközelítés került alkalmazásra. Az állandó lakosoknak állampolgárságot adtak a függetlenség megszerzésekor, ez volt például Litvánia megközelítés, az egész más volt, mint Észtországé vagy Lettországé. Ugyanakkor az oroszajkúak és az őshonos lakosság kapcsolata nem volt annyira drámai jellegű a többi utódállamban, mint Észtországban és Lettországban. Lit- Litvániában ugye csak egy 8-10 százalékos orosz ajkú kisebbségről beszélünk, nem olyan nagy tömegekről, mint Észtországban vagy Lettországban. A három balti állam volt az első, amely megpróbált elszagadni a Szovjetuniótól. 1940-ben egy kényszer annexiónak minősítve a csatlakozásukat a Szovjetunióhoz. 1991-ben ugye nem függetlenségről beszéltek ők, hanem a korábbi függetlenség helyreállításáról, amely ugye 1940-től egyfajta kontinuitásnak minősült, és semmisnek nyilvánították a szovjet megszállást az adott időszakban. Tehát egyfajta kontinuitást jelent ez az állam fennállása szempontjából, és bizonyos intézkedések alkalmazását vonja maga után, akár az állampolgárságot illetően is, hiszen a, ugyanazok a jogszabályok álltak vissza e tekintetben, mint amelyek a 20-as években érvényesek voltak. Nem lehet összevetni tehát az állampolgársággal kapcsolatos jogszabályokat a nyugati országokban, illetve Észtországban és Lettországban, mert még egyes országokban az állampolgársággal kapcsolatos jogszabályok a jövőbeli migrációra vonatkoznak, tehát egyfajta jövőt megelő, legelőző megközelítés ez. Észtországban és Lettországban viszont egyfajta retrospektív jelleget ölt ez, tehát a már ott élő személyek állampolgárságnak meghatározására szolgál, amikor ugye ezen államok visszanyerték függetlenségüket. Itt két különböző értőkről is van szó a nemzetközi jog szempontjából. A Szovjetunió általi megszállást kell itt tekintetbe venni, illetve azt a tényt, hogy 50 év alatt ez a rezidens lakosság kötelékeket, kapcsolatokat hozott létre az adott köztársasággal. Tehát itt látszólag diszkriminatív jellegű intézkedésekről van szó, amelyeket a Szovjetunió összeomlásakor, az új államok megszületésekor alkalmaztak, de ezek célja nem csupán egyfajta büntető jelleg volt, vagy nem is büntető jelleg, hanem ennek az volt a célja, hogy saját nemzeti azonosságukat megőrizzék. Ez egyfajta state building jelenség kialakítására szolgált. Ezen politikák azonnali eredményeként a két köztesek területén nagyon nagy százalékban voltak olyan volt szovjet állampolgárok, akik rezidensek voltak ott, aztán a jogszabályok némileg enyhültek a nemzetközi szervezetek nyomására is időközben, de továbbra is itt vannak ezek az ember tömegek, akiket még nem honosítottak ezen államokban. Ugye itt elmondanám azt, hogy Lettország esetében a nem állampolgár terminust használják, Észtországban viszont a nem meghatározott állampolgárságú személyekről beszélnek. Ez a két különböző státusz két különböző jogszabálynak felel meg. Ezt szeretném jogi szempontból aláhúzni, mert ezt érdekesnek tartom. Lettországban van egy speciális 95-ös törvény, és aztán ezt később persze módosították. Észtországban a jogi státusz meghatározásához a 93-as idegenek rendészeti törvény, illetve ezen, ennek módosítása az irányadó. A kisebbségek státusza milyen, tehát Észtországban és Lettországban? Ha megnézzük az alkotmány szövegét, vagy a jogszabályokat a kisebbségek védelméről, azt láthatjuk, hogy a két ország teljes mértékben összhangban van az Európai Tanács ajánlásaival, illetve sztenderdekkel, valamint a nemzetközi sztenderdekkel. Mert a két alkotmány, még akkor is, hogyha a lett alkotmány ugye 22-ből datálódik, de aztán egy jogi katalógusos kiegészült. Nos, számos jogot biztosít a kisebbségeknek, anélkül, hogy ők az állampolgárság birtokában lennének. Észtországban nem csupán egyéni jogokat biztosítanak, hanem kollektív jogokat is a kisebbségeknek, és ez az összehasonlító jogtudományban igen, csak kedvező a kisebbségek számára. Tehát itt van ez az alkotmányi keret, ugyanakkor meg kell nézni a negatív vetületeket is, ami Észtországot illeti a nyelvhasználati jogok, például a ö, helyi közösségekben, ahol koncentrálódnak ezek a kisebbségek, ezek csak akkor engedélyezettek, hogyha a, ö, az adott helyi lakosság 50%-et eléri a kisebbség. Ugye itt ö, az Európa Tanács szerint ez egy rendkívül magas arányszem, és azt kérik, hogy az adott ország csökkentse ezt a százalékot. Lettországban ugye 2014-ben elfogadták az alkotmány nagyon sokat vitatott preambulum bekezdését, a lett nemzetet, a lett nyelvet favorizálja ez nyilvánvalóan. Itt ugye beszéltünk az állampolgársággal kapcsolatos jogszabályokról, illetve ezen kisebbségek honosításáról, ugyanakkor meg kellene nézni a nyelvvel, az oktatással kapcsolatos jogszabályokat is, mert néha a kirekesztés nyelvi követelmények révén valósul meg, amelyek nagyon magas szintűek, amelyeket a polgároktól kérnek. És ez az Európai Emberi Jogi Bíróságot is számos ítéletre késztetett ez a helyzet. Tehát itt most a két ország összevetésekor meg akartam vizsgálni az idevágó jogszabályokat, és ami ebből adódik, az, az hogy vannak egyfajta eltérő státuszok az állampolgárságot vagy nem állampolgárságot illetően. Ez különböző státuszokat eredményez, különbségeket eredményez az emberek között. négy-öt ilyen helyzetről van szó, hiszen van az adott ország állampolgársága, a külföldiek, esetleg nem közösségi külföldiek, a hontalanok, és az állandó lakosok, akik nem állampolgárok. A gyakoriga emlékeztetett erre a lett 95-ös törvénynek köszönhetően a nemzetközi közösség is fokozatosan elfogadta ezen köztes státusz létezését, amely ugye a hontalan és az állampolgár között van, tehát ezek a nem állampolgárok, és számos jogot kaptak ők, természetesen a politikai jogok kivételével. A nemzetközi közösség egyfajta átmeti jellegűnek fogadta el ezen kategória létezését. Ez azonban úgy tűnik, hogy idővel egyfajta állandó kategóriává vált. Nem fogom itt áttekinteni a két különböző ország jogszabályainak változásait. A nemzetközi szervezetek nyomására, ugye az Európa Tanácstól kezdve az állampolgársággal kapcsolatos jogszabályok, illetve a honosítási követelmények lassacskán könnyebbé váltak, egyszerűbbé, ugyanakkor a lett állampolgársági törvény 2013-as utolsó módosítása egyrésztről favorizálja a honosítást, különösen a kiskorúak esetében, ugyanakkor nehezebbé is teszi bizonyos szempontból, így például a felnőttek esetében egyfajta védelmi eljárás a bíróságokon, és egyfajta kettős állampolgárságot alakít ki, akár a történelmi diaszpóra lett állampolgárai számára, akár pedig a közelmúltban bevándoroltak számára, akik más országokba vándoroltak be ahova bevándoroltak, és ahol engedélyezik a kettős állampolgárságot, ezen országok között nincsen egyetlen volt szovjet utódállam sem. A az EBSZ e kisebbségvédelmi főbiztosa automatikusnak akarja a kiskorúak részére az állampolgárság megadását, ahogyan az Észtországban is történt. Ott a 2015-ös jogszabály módosítással, amely 16. január 1-én lépett hatályba. Nos, ez a 15-18 év korú éves életkor között automatikusan megadja az állampolgárságot az érintett kiskorúaknak. Tehát itt a fő különbségek Észtország és Lettország között melyek is? Az egyik az automatikus megadás az állampolgárságnak a kiskorúak részére, a másik pedig, ami szerintem nagyon érdekes, az az, hogy 92-ig Észtország szavazati jogot biztosított, aktív szavazati jogot a nem állampolgárok számára európai szinten a helyi választások szintjén. Ez lehetővé tette a politikai jogok gyakorlását is. Ugyanakkor fontos különbségek vannak, mert ami a kisebbségek gyökereit illeti Észtországban és Lettországban. 92-ig voltak politikai jogaik a helyi választások kapcsán, de Észtországban politikailag sokkal szervezettebbek ők, Ugye ott egy nagyon ö, konzisztens ö, orosz ajkú kisebbség él az ország ö, alapítása óta. Ugye a különböző nemzetközi szervezetek befolyását már említettem, ugye itt többször kerültek ezek az ügyek az, a Strasburgi Bíróság elé, gyakran kijelentette, hogy nem illetékes, mert az állampolgársághoz való hozzáférés az adott ország belügye hatásköre, noha a bíróság foglalkozott néhány mellékes vagy másodlagos vetülettel, a nyelvi, a nyugdíjjal kapcsolatos vetületekkel, vagy a családi, a személyi szabadság védelmével, amelyek szerintem nagyon fontosak. Az EU bírósága például a mi keleti ítéletben és néhány későbbi ítéletben, ahol ugyanaz volt a végkövetkeztetés, elismervén ugyan, hogy az állampolgárság témája egy olyan ügy, amely az adott országok hatásköre, hogy ki kaphat állampolgárságot, mégis emlékeztet annak a szükségességére, hogy tartsuk tiszteletben az Európai Unió értékeit. Végezetül a kérdések szerintem igencsak összetettek, nehéz ezeket megoldani, és különböző szereplőket érintenek. Ugye alkotmányos szempontból itt arról van szó, hogy különböző érdekeket, értékeket kell kiegyensúlyozni, amelyek megérdemlik a védelmet, ugyanakkor az államok előjogait is figyelembe kell venni, a nemzetközi szerződések követelményeit is az emberi jogok tekintetében. Nos, ez a különleges jogszabály ez a state building ügyét szolgálta kezdetben, ugyanakkor az idő múlásával ez az indoklás úgy tűnik, hogy változó félben van. Szerintem itt egy szélesebb körű gondolkodásnak adhat tápot ez a kérdés. Ugye itt alkotmány jogról, nemzetközi jogról, európai jogról van szó. Ugye ez gyakran azt mutatja, hogy túl lehet lépni az európai állampolgárság koncepcióján, amely szorosan kapcsolódik a státusz állampolgársághoz. Tehát itt, amikor ezt észt vagy lett nem állampolgárokról beszélünk, akkor egyben európai nem állampolgárokról is beszélünk, akik egy EU-s tagállam állandó lakosai. Tehát ez egy európai integrációt érintő kérdés is, amely jelentős számú kisebbséget vagy közösséget zár ki itt különböző megoldási javaslatok vannak, egyeseket nagyon eredetinek érzek, kettő különösen megérintett, itt az egyik Kocsanov Dimitrov féle javaslat, National mm, of Purposes of the EU Law státuszra utal ez, és ezek azon e, itt nem adnának politikai jogokat ezen személyek számára, amely javaslat némileg zavaros, mert ez nem világos, hogy ez csak lett Lettország vagy Észtország számára is alkalmazható lenne, és hogy milyen eh, európai állampolgárságot lehetne biztosítani ezen személyek számára, hiszen a politikai jogok eh, vonatkozásában a javaslat szerzői azt mondják, hogy nem lehet ezen eh, személyekre kiterjeszteni ezt, ugyanakkor más személyek számára ez már odaítélésre vagy engedélyezésre került, akár harmadik országok ö, rezidensei számára is. Aztán egyfajta civil európai állampolgárságról is szólnak, amely egyfajta köztes megoldás lenne. Ö, és itt minimális jogokat biztosítanának, aktív és passzív választójogot az európai parlamenti választások során. Úgy tűnik, hogy a petíciót a mai petíciót benyújtók is ezt szorgalmazták. Tehát ez a nem állampolgárság és státusz sok jogot biztosít, ugyan, ugyanakkor a politikai jogok a legfontosabbak lennének, hiszen az állampolgárság koncepciója a politikai jog gyakorlásával jár együtt a legtöbb esetben. És egy utolsó dolog, ugye ezen állampolgárságból kizáró intézkedéseket össze lehet kapcsolni azon intézkedések elvekkel, amelyek az ex-domináns lakossággal szemben kerültek alkalmazásra korábban. Itt esetleg a bíróság fejtegetéseire utalnék ezen intézkedések kapcsán, Ugye a demokratikus építkezés során ezek az intézkedések észszerűek voltak, és a mérlegelési jogkör az állam esetében indokolt volt ezen esetekben. Most az idő múlásával talán érdemes lenne újra átgondolni ezeket a helyzeteket. Köszönöm. Thank you very much, Miss uh, Di Gregorio. And I think it's... Köszönöm szépen. Most eljött az ideje, hogy a szakbizottság tagjai részt vegyenek a vitában. Három kiváló előadást hallhattunk meg. Most, hogyha kívánják, feltehetnek kérdéseket. Kérem, mondják el, hogy kinek teszik fel ezt a kérdést, hogyha kifejezetten valakihez célozzák. De még mielőtt ezt megtennénk, szeretném meghallgatni a bizottság képviselőjét, hogyha van mondani valója jelen pillanatban, tessék. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazából a következő napi rendi pontnál szeretnék majd szólni. Jó. Akkor Jana Tom asszonyt hallgassuk meg először. Köszönöm szépen. Őszintén szóval nem én akartam először beszélni. Attól félek, hogy valami butaságot fogok mondani. Minden esetre köszönöm az előadásokat, nagyon érdekesek voltak. Mivel csak hat képviselő van itt, lehet, hogy majd később megint felszólalhatok. Nem tudom miért, de van néhány dolog, amit senki nem említett meg. Az egyik, hogy milyen sok orosz állampolgár van Észtországban, és ha már a hontalanokról esett szó, akiknek a mértéke egyre alacsonyabb. Nem igazán említették, hogy miért. Az egyik az elhalálozás, a másik pedig az orosz állampolgárság, és csak a harmadik eh, az állampolgárság megítélése. Hogyha az Európai Egységről beszélünk, nem tudom, hogy nagyon bol- bölcs dolog-e, hogy az európai határokon belül ilyen sok az orosz állampolgár. Idén illetve most is orosz állampolgárságot szereznek az érintettek, amit nagyon könnyű megszerezni, mert nem akarnak állam hontalanok lenni. Van valami, amit érintőlegesen említettek. Mielőtt Észtország belépett az Európai Unióba, nagyon sok ajánlást kaptunk a nemzetközi testületektől, hogy hogyan oldjuk meg ezt a problémát, és most két évente kapunk egy-egy ajánlást, nem igazán teljesül egyik sem. Ezzel mi a helyzet? Van valami, amit szintén senki nem említett. Észtországban ez egy fontos csoport, Lettországról nem tudok. Észtország nem csak azoknak adott állampolgárságot, akik ezzel rendelkeztek a háború előtt, hanem az eh, észt etnikai kisebbségnek is eh, vi, vizsga nélkül, édesanyám gond nélkül megkapta, pedig nem is beszélt észtől, hanem csak oroszul. Senki nem kérdezte, hogy hol jártam megszeles alatt. Egyszerűen ezt az utolsó felszólalónak mondom, hogy eh, nem igaz, hogy a a hontalanok a szabad mozgás jogát gyakorolhatják. Ez nem így van. Ezt sem ha gyakorolhatják, sem pedig a letelettebb és szabadságát. Én észtként letelepedhetek, de csak 90 napig tartózkodhat egy hontalan tagállamban. érdekes volna meghallgatni, hogy mit gondolnak ezekről az ügyekről. Hogyha összejöttek a kérdések, akkor lehetőséget adok majd az előadóinknak a válaszadásra. Mitro Fanitz, Fanups? Elnézést, ha rosszul mondtam a nevét. Jó, Jól mondta ki a nevemet, litvánul egy kicsit másként van. Köszönöm szépen ezeket az előadásokat. A három balti tagállam mon belül élnek orosz kisebbségek, nem újdonság ez számunkra. Remélem, hogy a mai résztvevők számára érdekes volt ez az információ. Elhangzott egy érdekes szó az, előz, az utolsó előadásban, ha jól értettem, arról beszélt, hogy a hontalanokhoz való hozzáállás, vagy az állampolgárság megítéléshez való hozzáállás egyfajta büntetés a korábbi Szovjetunióval kapcsolatosan. De ez leegyszerűsítés meg kell vizsgálnunk az állampolgársági helyzetet, de a többi joggal való komplikált kapcsolatot is, illetve az orosz ajkúak helyzetét a balti országokban. A friss fejlemények fényében mondom ezt, hiszen a kisebbségi iskolákkal kapcsolatosan érdekes fejlemények következtek be a közelmúltban. Az elmúlt 27 év fejleményei nyomán azt látjuk, hogy bizonyos mértékben ez a sztálini rezsim képviselőivel szemben büntetés a jogok megvonása, illetve az orosz büntetése 91 óta jelen van. Ez valóban egyértelműen büntetés, az erőforrások megvonása a 90-es években privatizáció zajlott, a fő cél az volt, hogy ebből a folyamatból kizerek az orosz ajkúakat, most pedig az erőforrások, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést korlátozzák, az orosz ajkúak nem kaphatnak anyanyelvükön oktatási szolgáltatásokat, sokkal nehezebb jó oktatást elérniük, és a lettekkel való versenyben eh, nincsenek egy előfeltételek Ezeket a tényezőket is mind meg kell vizsgálni ebben a komplex jelenségben. Nem igazán értettem jól, hogy még a jogi vagy esetleg politikai döntések, vagy megoldási javaslatok a hontalanság megoldására. Az Európai Unió mit tehet, hogy a két ország hatóságai megoldják ezt a problémát a közeljövőben? Láthatják, hogy a kisebbségek képviselői a balti országokból mit vagyunk, egyeztetünk önökkel, de nem látom, hogy a kollégákkal mi a helyzet, majd szavazni biztos ide jönnek, de ez a téma nem igazán érdekli őket. A kérdés mi? Ez inkább egy észrevétel. A fő kérdés, mi lehet a megoldás erre a problémára, jogi és gyakorlati szempontból? Thank you, Mr. Mamikint. Mamikins szó. Thank you very much, Chair. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm a kiváló előadásokat az előadóknak. Három kérdésem van. Minden szakértőkhöz egy. Tonszman asszony. A lett és észt hontalanok ezeknek az államoknak a területén születtek, nemzedékek óta ott élnek, és negyed évszázada nem szavazhatnak egyik szinten sem a választásokban. Leti országban ez 12 százalék. 2017-ben 23 ezer választóról volt szó, ők nyugdíjasok. Az állampolgárság megítélése évente ezer embert érint, úgyhogy a probléma inkább demográfiai szempontból oldódik meg. Az EU hatóságoknak meg is megígérte Lettország, hogy a csatlakozás után megoldják ezt a problémát hamarosan. Most 14 év eltelt már, és nincsenek további illúzióink, hogy gyorsan megoldódna ez a probléma. Kérdésem. Mi lehet megoldás ebben a két országban a hontalanok problémájára? Martins Paparinskis úrhoz szeretnék kérdést feltenni. Ön is tudja, hogy 95-ben Lettország elfogadta azoknak a korábbi szovjet állampolgároknak a sorsát rendező törvényt, akik nem Lettország állampolgárai. Több mint 25 éve omlott össze a Szovjetunió. Ebben a helyzetben Lettországban még mindig nagyon sok gyerek van, akik olyan családokba születtek, ahol a szülők korábbi Szovjetunió állampolgárai, A Gyermekjogi ENSZ Bizottság felvetette ezt a problémát, kimondva, hogy nem kapnak automatikusan lett állampolgárságot a hontalan szülők Lettországban született gyermekei és a parlament nem tudta tavaly megoldani ezt a problémát az állampolgársági törvényel. Az Európai Uniónak milyen lehetőségei vannak jogi, politikai szempontból, hogy megoldja az uh, új, újonnan születettek problémáját. Grigorió asszony három balti ország helyzetét hasonlította össze, arra az elemzése nagyon is helytálló volt, de Litvánia más megoldást választott, automatikusan minden korábbi litván eh, szovjet szocialista köztársaság lakónak állampolgárságot adott. Kollégám Litvániába 90. januárjába érkezett, és amikor márciusban ki kiáltották Litvánia függetlenséget, automatikusan ez a barátom két hónap után megkapta az állampolgárságot. Miért volt ez a politikai megoldás lehetséges Litvániában, és nem volt lehetséges Lettországban, Észországban a 90-es évek elején? Köszönöm szépen a, az előadásokat. Köszönöm, úgy látom többen nem jelentkeznek. Van egy további kérdés? Hát tessék, köszönöm. Az asszisztensem nevében kérdezek, ő nem szólalhat fel. Ő hontalan volt Lettországban, most Hollandiában él, ő jogász, én nem vagyok az. Papalinszki úrtól szeretnék kérdezni. Ön azt mondja az előadásában, nem érte egyet azzal, hogy a hontalanokat állampolgárként lehetne kell kezelni. Nem az az igazság, hogy jelen pillanatban az állampolgársági kérdéseket legalábbis az Európai Unió életekességébe lehetne utalni? Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése? Pavlis úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagy figyelemmel hallgattam ezt a vitát a képernyőn, és a három előadó beszámolóját. Eh, kiválóak voltak ezek az előadások, és ebből a szempontból amikor a nemzetiségekről és az etnikai politikáról tanítottam és tanulmányoztam ezeket a kérdéseket, akkor megismertem ezeket az ügyeket, és sokat lehet vitázni a kisebbségi jogokról, állampolgári jogokról, nincs tökéletes ország, vannak mindig újabb-újabb kihívások, de a balti országok kérdésére térve és amiért ma, ma itt vagyunk, ezzel kapcsolatosan el kell mondanom, hogy én úgy gondolom személyesen, hogy a balti országok So the European Union standards úttörők az, az állampolgári jogok szempontjából, vagy a kisebbségi jogok szempontjából, ami azt jelenti, hogy anyanyelvükön tanulhatnak a kisebbségek, használhatják a médiaszolgáltatásokat anyanyelvükön, illetve sok más lehetőségük van, amit sok más EU országban nem élhez, élvezhetnek a kisebbségek. Is, or representatives of minorities, is it enough or not? A kérdés az, hogy ez most elége vagy sem, ez a kérdés miért is merült fel egyáltalán? Nem arról szól ez a vita, hogy kinek vannak kisebbségi jogai mely országban, mert itt állják a versenyt a balti országok, Franciaországgal, Németország és sok más országgal, de sokkal fontosabb kérdésről szól ez az ügy, a létezés kérdése ez. A kérdés felvetése a hontalanokkal kapcsolatosan, illetve a kisebbségekkel kapcsolatosan, ez két külön kérdés. Például az orosz kisebbség, akik a háború előtt Letországban, Észtországban éltek már, a szovjet megszállás előtt is, ők megkapták automatikusan az állampolgárságot, függetlenül attól, hogy tudta kelettől vagy sem. Az állampolgárság megítélése, ez az eljárás csak azokra a telepesekre vonatkozik, akik a megszállás alatt érkeztek, amikor a két ország nem ellenőrizte saját területét. Tetszik vagy sem, ez ezeknek az államoknak szuverén joga. Actually, if we are agreed... Ha egyetértünk azokkal, akik e mögött a petíció mögött állnak, These are, can, I'm can I intervene for a second? Egy pillanat, mondja az elnök asszony. Most kérdéseket kívánunk feltenni az előadásokkal kapcsolatosan. Azután néhány perc múlva jön a következő petíció, úgyhogy most uh, ettől tekintsünk el. A kérdésem nagyon rövid. Még egyszer szeretném, szeretnék arra rákérdezni, hogyha egyet ért, hogy ön egyet érte a petíció szerzőjével, illetve azzal, hogy a balti országok nem álltak megszállás alatt a Szovjetunió részéről. Hát ez egy elég erős megállapítás volt, van-e még eh, további kérdés? Burmász. Pejt úr. Well, thank you very much. Köszönöm szépen mivel kérdéseket kell feltenni, akkor ezt kérdésként úgy fogalmazom meg, hogy hasznos lenne, megoldás lenne az, hogyha alaposabban megvizsgálnánk annak a 161 ezer embernek a sorsát Észtországban, akik az elmúlt 27 eh, évben, amióta helyreállítottuk Észtország eh, függetlenségét, letették az állampolgársági vizsgát, és állampolgárokká váltak. 161 ezer polgár így járt el, és ők észt polgárok most teljes joggal. Én azt gondolom, hogy 27 év alatt mindenki képes egy nyelvet megtanulni, bármilyen nyelvről is legyen szó. Tehát amikor erről a témáról beszélünk, akkor a fő kérdés azért mégiscsak a motiváció, nem? és ebben az értelemben a mai ülésnek a címe sem helytálló, amely nem állampolgárokról szól, mert valójában nincsenek eltiltva attól, hogy megpróbálják megszerezni az állampolgárságot, hogyha megfelelnek a feltételeknek. Ezért is lenne szerintem helyén való cím az az, hogy meghatározatlan állampolgárságú polgárok. Most itt az Európai Unió közepén, központjában meg kéne, hogy vizsgáljuk a többi ország eh, állampolgársági jogát. Hol lehetséges a helyi nyelv nélkül állampolgárságot szerezni, eh, illetve milyen történelme van annak az országnak, ahol ez esetleg lehetséges. Hol lehet eh, olyan iskolahálózatot találni állami támogatással, amely nem a hivatalos nyelven tanítja a gyerekeket. Van-e például Németországban német pénzből fenntartott török iskolarendszer? Van-e Belgiumban arab nyelvű iskolarendszer állami pénzből fenntartva? Ezzel kapcsolatban mi az önök álláspontja, hogyha összehasonlítják a balti helyzetet a többi országéval? Ebben a vonatkozásban az én szerény kívánságom az lenne, hogy az Európai Parlament és más európai intézmények the motivation of those people. Vagy... ne csökkentsék ezeknek az oroszoknak a motivációját, hanem inkább növeljék ezt a motivációt, hogy megtanuljanak végre lettül és észtül, és akkor ők is állampolgárrá válhatnak, és európai polgárrá válhatnak, és ne használjuk fel napi politikára ezt az ügyet. Thank you very much. Jana, you had also... Köszönöm. Jana, neked is van egy, önnek is van egy kiegészítő kérdése? Nem kérdés, csak... Uh, Mr. Publics, now. Uh, én én egy észt, apa, észt anyától és orosz apától születtem, és eh, én eh, éppen ezért megszálló eh, származéknak számítottam, és nem volt olyan könnyű megkapnom az állampolgárságot. Itt most ne a személyes történeteket mondjuk akkor el, mondja az elnök, hanem adjuk vissza a szót a szakértőknek, akik reagálhatnak arra a kevés kérdésre és sok megjegyzésre, ami elhangzott, és akkor most fordított sorrendbe menjünk, tehát először professzor asszony kap szót. So very interesting questions. Köszönöm, nagyon érdekes kérdéseket kaptam. Először is elmondom, hogy én jogi szakértő vagyok, éppen ezért politikai kérdésekre nem kívánok válaszolni, mert a eh, politika nem az én asztalom. Egy dolgot aláhúznék, a volt szovjet köztársaságok többsége azt a döntést hozta, hogy minden ott lakónak, aki már néhány éve ott lakik, megadják az állampolgárságot. Ennek az az oka, hogy és Észtország és Lettország a kivételek. Ennek az az oka, hogy az orosz nyelvűek aránya, és én orosz nyelvűeknek nevezem őket, nem pedig oroszoknak, nem volt olyan magas és ezért nem jelentett demográfiai problémát. E, elsősorban itt ugyanis egy demográfiai problémáról van szó, és ez van a, ez van a, a nemzeti parlamentek döntése mögött. Ami az Európai Unió vagy az Európai Parlament szerepét illeti, én e, úgy emlékszem, hogy az emberi jogok e, védelmének elsődleges terepe Európában az Európa Tanács tehát lehet, hogy ezt a vitát egy más környezetben kellene lefolytatni, és a témát az Európai Emberi Jogi Bíróságra vinni, hogy megoldódjanak legalább a nyelvi problémák, vagy az oktatási problémák. Az államok közti jogutódlás egy érdekes kérdés a nemzetközi jogban. A jogutód országok automatikusan átveszik az állampolgárokat, hogy megadják az állampolgárságot az jogelőd polgárainak, ugyan akkor itt most nem jogutód országokról van szó, hanem jogilag a korábbi független, az 1918-ban függetlenné vált állammal jelentette ki jogfolytonosságot. Köszönöm. Elnök asszony, szerintem én három kérdést eh, kaptam, és akkor ezekre reagálnék. Az első az eh, nagyon tág kérdés volt, eh, a másik kettő az precízebb. Az első kérdés az volt, hogy mit lehet tenni a nem állampolgár népességekkel, amikor ezt a jelentést eh, készítettem, az volt a benyomásom, hogy a nemzetközi közösséget inkább már nem annyira a jogállás, a státusz érdekli, hanem a jogok és kötelezettségek. Ha megnézzük, hogy a az ENSZ emberi jogi tanácsa hogyan kezelte ezt a problémát, illetve hogy mely tagállamok hogyan reagáltak, beleértve a kritikusokat és a kevésbé kritikusokat, vagy nem kritikusokat is akkor azt látjuk, hogy a jogok és kötelezettség vonatkozásában elég meglepően nagy a konszenzus, és én azt gondolom, hogy ez a leggyümölcsözőbb módja a dolog továbbvitelének, és ezért is örültem Mamikin szúr megjegyzésének. Én az Andrejev ügyből is azt a tanulságot vontam le, hogy nagyon sok olyan emberi jog van, amelyet meg lehet, emberi kérdés van, amit meg lehet oldani, anélkül is, hogy a jogállással foglalkoznánk. A mi alkotmánybíróságunk is nem annyira a közelmúltban, de korábban számos fontos döntést hozott. Ez lehet a módja annak, hogy megoldjuk ezt a, ezt a bonyolult alkotmányjogi kérdés, tehát ne annyira a jogállással foglalkozzunk, inkább a jogokkal és kötelességekkel. Mamikins úr feltette a kérdést, hogy mi a jogállása azoknak a gyerekeknek, akik nem állampolgároktól születnek, és itt a Gyermekjogi Bizottság munkájára utalt, ami a jelenlegi politikai közvita tárgya, a lett elnök egy hasonló javaslatot tett szeptemberben, egyelőre nem járt sikerrel, nem lett elfogadva. De lehet, hogy azért, mert brit egyetemen tanítok, én nagy híve vagyok annak, hogy pragmatikusan oldjuk meg egymás után egyenként a kérdéseket. Ez lehet a módja annak, hogy, hogy előre jussunk. Tunasszony pedig egy olyan kérdést tett fel, ami a az asszisztensének a szemfülességét dicséri, a 17-es lábjegyzetre kérdezett rá, vagyis arra, hogy 2015 óta megváltozott-e a helyzet. Szerintem nem változott meg 2015 óta továbbra is a szerződés 9 és 10-es cikkéből kell kiindulni, mert az nem változott, és ezek a dolgok összefüggnek. Az európai állampolgárság, az európai szavazati jogok, illetve a tagállami állampolgárság összefüggnek. Az az ügy, amit felemlegetett, az egy fontos bírósági ügy volt, de itt erre még sincs befolyása. Köszönöm. Én is kaptam néhány érdekes kérdést, illetve elhangzott néhány megjegyzés, amire reagálnék én is. Didn't mention a lot of issues and there are even more. Ön azt mondta, képviselő asszony, hogy nagyon sok mindenről kellett volna még beszélni. Valóban nagyon sok mindenről lehet beszélni e- ezzel a témával kapcsolatban. Um, one is the, the... Három dologról beszélnék akkor. Az egyik a, az állampolgárság megszerzésének fejlődése, nyilván itt úgy szűnik meg a probléma, hogy egyrészt az állampolgárság megszerzése, aztán a kihalás volt még egy másik fontos módja az állampolgársági helyzet rendeződésének, illetve egy harmadik ország állampolgárságának megszerzése. Tehát a helyzet elmozdult, és egyre többen szereznek állampolgárságot, vagy van valamilyen állampolgárságuk, de ez egy hosszú folyamat elnézést kérek itt a professzor kollégától, akik csak jogilag akarják megközelíteni ezt a kérdést. Én nem feltétlenül így gondolkozom. A társadalmi változás hogyan következik be? E, társadalmi dolgokról, társadalmi kérdésekről van szó ugyanis, és arról, hogy mitől működik egy társadalom, mi az, amitől egy ember úgy érzi, hogy ahhoz a társadalomhoz tartozik, és miért gondolják egyesek, hogy nekik fel kell venni az állampolgárságot, mások pedig nem. E, lehet azt mondani, hogy először van a társadalmi változás, és aztán a jogi változás. Van olyan is, hogy a jogi változás jön előbb, és a szához igazodik a társadalom. E, itt e, szerintem nem szabad szem elől veszteni azt a társadalmi vitát, amelyre szükség van ezekben az országokban arról, hogy hol is tartunk, és hogyan viszonyulunk a történelmünkhöz. Hogyan jutottunk ebbe a helyzetbe, és hogyan akarunk innen tovább lépni. Felmerült ez a kérdés, hogy mi lehet a megoldás. Mi lehet a megoldás? Megoldódna a helyzet, hogyha mindenki megkapta az állampolgárságot? Társadalmilag nem, mert vannak társadalmi problémák, bár csökkenne a társadalmi problémák száma, valószínűleg. De az összes probléma biztos nem tűnne meg csak azzal, hogy állampolgárságot kapnak. Excellent. Time has come to... Köszönöm. És ezzel végére is értünk az előadásoknak. Tonsmans eh, doktornak, eh, Paparinskis doktornak és eh, Di Gregorio professzorasszonynak köszönöm a jelenlétet és az előadásokat. Maradhatnak, ha gondolják, ha, ért, ha érdekli önöket a következő petíció sorsa, ehm, ha csak nincs más tervük a délutára. Köszönöm még egyszer, hogy körüljártolták velünk ezt a nagyon nehéz témát. Köszönöm. And now, colleagues. És most akkor, kedves kollégák, úgy látom, hogy egyre többen jönnek be a terembe érdemes a 23. napi rendi pontunkra áttérni, ami a 747 per 2016-os petíció Szergej Stepanovtól, aki észtországi lakos, és aki a petícióját 19.552 aláírással nyújtotta be, a petíció pedig az észt és Lettországban lakó nem EU állampolgárok választási és politikai jogairól szól. A petíció benyújtója személyesen nincs itt, de Kaur Kender az ő képviseletében itt van, és akkor most meg is adom önnek a szót 5 percre. Uh, thank you, Chair. Uh, I feel a little bit hopeless here. Uh, I'm... Elnézést kérek, elnök asszony, nehéz helyzetben érzem magam, de köszönöm, hogy itt lehetek. Egyrészt a hontalan személyek problémája az még súlyosabb, mint amiről itt szó volt. Mert a hontalanok a hontalanokra rájár a büntetőjog rúdja is. Az észt börtönök tele vannak orosz ajkú személyekkel. Uh, uh, Tehát én egy humanitárius katasztrófának látom ezt az egész helyzetet. Ami a nation state, they are maybe... a, az etnikailag tiszta tagállamoknak, ugye nincsenek problémáik, fizetik az adót, utaznak. The, uh, to these uh, findings and stuff like that, uh, yeah, it, it feels that there is not that much. Számomra olyan reménytelennek látszik ez a dolog. Presentation, they didn't really go. Mert uh, ezek az előadások a probléma gyökerét nem kezelték. Állandóan más országokhoz hasonlítják a nacionalisták a saját országukat, de soha nem például Finnországhoz, ahol egy kis svéd kisebbség él, és nagyon jó képviseletet rendelkeznek, megvan az iskolájuk, nincsen svédekkel tele a börtön, senki nem érzi fenyegetőnek a jelenlétüket, tehát lehet, hogy ez lenne az a téma, amiről az észteknek beszélniük kellene úgy maguk közt. de a politikai tér nem alkalmas, nem nyitott erre a párbeszédre. Oblivion. So demographics is uh, work. De lehet, hogy majd a demográfia megoldja a helyzetet. Nem csak az oroszok ellen dolgozik a demográfia, hanem az észtek ellen is. Gyakorlatilag gyorsan csökken a népesség az egyik legtoxikusabb téma ez Észtországban. Az észtek jó emberek tudják, emlékeznek a szovjet időkre, hogy milyen az, amikor elnyomták az anyanyelvüket, és arra próbálták kényszeríteni őket, hogy oroszul tanuljanak. Na most ugyanezt történik az oroszokkal. Ha embernek akarják érezni magukat, akkor az óvodától kezdve észtül beszéljenek. Ezt várják el tőlük. És mi pedig úgy érezzük, hogy ez nincs rendben. De mégis megvan a hatalmuk, mert hogy állítólag egy nemzetállam vagyunk, mármint hogy Észtország. Egy ötlet az lenne, hogyha megkapnánk az európai állampolgárságot, mint ahogy a szovjet polgárság létezett, és akkor túltennénk magunkat ezen a toxikus nemzeti vitákon, az jó lenne, de nem látom, hogy ez bekövetkezne. Hogyha lenne nekem egy európai polgárság, állampolgárságom, mert én nem akarom életem végéig folytatni ezt a vitát, hogy először jött Hitler, aztán megszállta Stalin ném, Észtországot. Én nem akarom, hogy a gyerekeim is erről beszéljenek, és ez legyen a fő téma az életükben. És amikor valaki azt mondja, hogy itt most nemzetbiztonsági kérdésről van szó, hogy Észtország és Lettország léte forog kockán, én nekem eszembe jut egy olyan másik állam, ahol a zsidókról gondolták azt, hogy a létében fenyeget egy államot. Tudjuk, hogy az a történet hova futott ki. Az, hogy egyes emberek, a saját lakosság létében fenyegeti egy országot, ez nem szabad, hogy megtörténjen. Ez szörnyű dolog ilyet hallani, de mégis ma is hallottam itt is. I hope that, <laughs> I hope that something can be done. I hope... Remélem, hogy valamit lehet tenni. Ugye a, az amerikaiak is azt mondták, hogy nincs adóztatás képviselet nélkül. Mi gyakorlatilag 27 éve fizetünk adót Észtországban képviselet nélkül. Talán eljött az ideje, hogy mondjuk európai szinten kapjunk képviseletet. Egy rendkívül toxikus kérdésről van szó, mielőtt, mert lehet, hogy, lehet, hogy kipusztulunk, mielőtt megkapjuk az észt állampolgárságot. Köszönöm. A petícióról nem sok szót szólt, de a petíció természetesen elérhető a kollégák számára az intraneten, illetve írásban kiosztották a petíciónak az összefoglalóját is. Most akkor nézzük, hogy mit gondolnak. A, mit gondol a bizottság erről? Köszönöm, elnök asszony. A petícióban felvetették, hogy az észtországi hontalanok és a lettországi hontalanok nem, nem rendelkeznek választójoggal. A bizottság véleménye szerint általánosságban a választási jogi ügyek tagállami hatáskörbe tartoznak az EU joggal összhangban. Az EU jog előír bizonyos választási jogokat, különösen az európai választásokra való tekintettel, a szerződés kimondja, hogy az Európai Parlament tagjait öt évre választják, közvetlen általános választójog alapján, szabad, titkos választással. 1976 ban adták ezt a jogszabályt ki, amely előírja, hogy az eljárást a tagállamokban a saját eh, eljárásrend alapján kell levezényelni. Az Európai Parlament az Európai Uniós állampolgárok képviselőiből áll, az Európai Parlamentben közvetlenül képviselők, ő, képviselik ők az állampolgárokat. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés a 22. cikk második részében a mobil állampolgárok jogairól rendelkezik, vagyis minden európai állampolgár, aki másik állampolgárban él, az európai parlamentben lakóhelye szerinti tagállamban szavazhat, ugyanolyan feltételekkel, mint a befogadó tagállam állampolgárai. Az Európai Bíróság bizonyos értelmezéssel élt a e kérdéskörben. A Spanyolország Egyesült Királyság ügyben a bíróság azt az álláspontot képviselte, hogy az európai jog megadja az EU állampolgárok választójogát, de nem engedi meg, hogy a tagállam illetve nem akadályozza meg, hogy az állampolgárikon túlmenően is a választójogot adjanak állampolgároknak. A Delvin ügyben a bíróság azt pontosította, hogyha a tagállam meghatározta a részvevők körét, ezt az illetékességet úgy kell gyakorolniuk, hogy közben megfeleljenek az EU jognak. A bizottság véleménye szerint a lehet és észt állam döntése, hogy az európai választásokon való jog megtag, választási jog megtagadása nem, nem rezidens állampolgároknak, ez nem sérti meg az uniós jogot. A bizottság tudatában van, hogy a hontalan személyek kérdése Lettországban és Észtországban nagyon kényes kérdés. E tekintetben talán releváns volna megemlíteni, hogy a, az érintett tagállamoknak kell csökkenteniük a hontalanok számát állampolgárság megadásával. Franz Timmermans első alelnök tavaly novemberben a, a parlamenthez levelet intézett, amelyben kötelezettséget vállal. Most az elnök közbeszól. Én úgy veszem észre, hogy beszélgetések zajlanak a bizottságban, én ezt nem tudom elfogadni. Kérem, hogyha valakinek mondani a valójában a szomszédjához, azt kint intézze a bizottságé a szó ismét. A bizottság úgy vélekedik, hogy a hontalannok számának a csökkentése volna a megoldás, ez tagállami hatáskör, az EU hatáskörre korlátozott a tekintetben, de a bizottság továbbra is lépéseket fog tenni támogatja a tagállamokat a hontalanság csökkentésére tett intézkedésekben. Ezen megfontolások alapján a bizottság úgy gondolja, hogy nincsen ennek a petíciónak az összefüggésében beavatkozási lehetősége. Köszönöm szépen elnézést, hogy egy kicsit zavaró volt ez a sok jövés menés, illetve a sok magánbeszélgetés, remélem, hogy nem vette nagyon zokon. Szeretném, hogyha a kollégák most elmondanák a véleményüket a petícióval kapcsolatosan. Jelentkezzen, aki szólni szeretne. Mitrofanovsz úr. Uh, <clears throat> thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szükségünk van ma az Európai Parlament képviselőinek támogatására, illetve a közvélemény támogatására is, az európai intézmények támogatására. Nem csak a petíció szerzőjéről van szó, vagy az Európai Unió, illetve az európai képviselőkről, akik a balti államok itt kisebbségeit képviselik, hanem 20 ezer állampolgár aláírta ezt az állampolgárt a balti tagállamokból. Olyan problémáról van szó, amely létező probléma. Nem mondhatjuk, hogy passzívak vagyunk, nem vagyunk passzívak. A civil szervezetek, aktivisták és politikusok, akik nemzeti kisebbségeket képviselnek, több tucat találkozót, tüntetést, tiltakozást szerveztek, nagyon aktívak vagyunk a Nemzeti Parlamentben, több módosító indítványt nyújtottunk be, hogy a hontalanok problémáját megoldjuk. Lettországban 2012-ben megpróbáltunk egy népszavazást szervezni, hogy mindenki megkapja az állampolgárságot, a hontalanok is, de az állam megtiltotta, hogy megszervezzük ezt a népszavazást, és megtiltotta EU állampolgároknak, a lett állampolgároknak, hogy megszavazzák a hontalanok honosítását. 2013-ban a Meszkéó mozgalom a hontalanok kongresszusát szervezte meg. Ez a póló, amiben itt vagyok, ez két évvel ezelőtt ebben a kampányban nyomtattuk ki. Let my people vote, hadd szavazzan az én népem, ez volt a szlogenünk. A mai ülés előtt a lett kormány ennek a szakbizottságnak és a, és a parlamentnek külön ünti, üzenetet intézett, mert letartóztatták a mozgalmunk vezetőjét, és börtönbe került. Őt a hontalanok választották meg, hogy részt vegyen a békés párbeszédben a kormányjal. Most börtönbe került, azért, mert az interneten valamilyen észrevétel élt. Támogatásra van szükségünk, a bizottság és a többi EU intézmény támogatására, hogy kivizsgáljuk a hontalanok helyzetét, és megoldást találjunk. Kérem, maradjunk a témánál. A téma ez a petíció, a téma a hontalanok joga. I. A petíció a téma, és a petíció szerzője jelen van. Kérem, hogy próbáljunk a petíció témájánál maradni. Ez nem egy, egy performance helyszín vagy színpad ez a szakbizottsági ülésterem. Köszönöm. 25 éve a hontalanoknak nincsen szavazati joguk az európai és az országos választásokon. 12%-ról beszélünk Lettország népességének arányában. Képzeljük el, hogy az egész Európai Unióban hasonló volna a kizártak mértéke. Biztos nagyon sok sok lépést tenne a parlament és a külügyi szolgálat, hogy megoldják ezt a helyzetet. Egy autoritárius kormány számára ez nagyon jó megoldás, hogy megosszák állampolgárokra és nem állampolgárokra a lakosságot. Nem is kell csalni a választásokon, vagy ellenőrizni a médiát. Van egy kérdésem a szavazás előtt. Ha el tudnak képzelni egy helyzetet, amikor a népesség 12%-a, vagy mondjuk 80%-a nem tudna szavazni a választásokon, ezt tudom, hogy költői kérdés, de akkor vajon problematikusnak találnák el helyzetet? Csáki úr. Pál. Thank you very much. for. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Nagyon régi történet ez, nagyon komplikált történet, kényes ügy, politikailag is nagyon beágyazott. Gyakorlatilag egy kérdés van előttünk. A kérdés az illetékesség. Az Európai Parlamentnek mi az illetékessége? Én a magam részéről tudnám támogatni a hontalanok honosítását a balti országokban, a szavazati jogukat is tudom támogatni az európai parlamenti választásokon, de nincsen életékességünk ebben tagállami életekességről van szó, ahogyan a bizottság is elmondta. Elnök asszony, én szeretném, hogyha szavazásra bocsátanánk ezt a kérdést, ezt javaslom. Ki az, aki, illetve aki igennel szavaz, arra szavazna, hogy lezárjuk a petíciót, azzal, hogy az Európai Bizottsághoz levelet intézünk, illetve az észt és lehet kormányokhoz, hogy új vitakört indítsunk a kérdésben, és megoldást kérjünk tőlük. Aki nemmel szavaz, az pedig arra szavazna, hogy nyitva tartsuk a petíciót, de ugyanígy az Európai Bizottsághoz és a balti országokhoz levelet intéznénk, és megoldást sürgetnénk. Megoldásra van szükségünk, de véleményem szerint ez nem a mi hatáskörünk. Talán holnap délelőtre kellene hagyni ezt a kérdést. Minden esetre azt gondolom, hogy jó volna szavazással dönteni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Most hallom először, hogy tovább lépési javaslatot tesz valaki. Ezért hoztuk ide a petíció szerzőjét, hogy előremutató megoldásokat vessünk fel, Mende az úr. Stimme Herrn Kollegen Csák. Igen, teljes mértékben egyetértek Csáki kollégával. Azt illetően, hogy zárjuk be ezt a petíciót, ugyanakkor egy rövid személyes gondolattal egészíteném ki az elhangzottakat itt a vita során. Nagyon sok érzelem került felszírre ezen demokratikus politikai vitáknál. Nagyon tárgyasnak kellene maradnunk. A parlamentarizmus az emberiség egyik nagy vívmánya, mint a könnyomtatás vagy az elektromos áram. A parlamentarizmus azt is jelenti, hogy ö, embereket képviselünk választó körzeteinkből, akik ott megválasztottak a polgárok, akik számára a legfontosabbnak azt tűnik, hogy a tagállamok, illetve a választó körzetek maguk dönthessenek arról, hogy ez a választás hogyan is működik. Ez egy szubszidiaritásban gyökerező rog, a demokrácia jogállamiság elvei szerint működik, és az uniónk polgárait illeti, hiszen mi képviseljük őket, épp ez így jó, helyes, és bizonyosan nem szabad központilag Brüsszelben dönteni ezekről a kérdésekről. Ez a sokszínűség a tagállamokban, illetve a régiókban tulajdonképpen ezt teszi ki a parlamentarizmus lényegét. Very much. Mrs. Köszönöm szépen, Tube. Uh, thank you, Chair. Uh... Köszönöm just have to point out several things. Néhány, jó néhány dologról szeretnék beszélni. From some colleagues that these people are not responsible hallottuk azt, hogy ezek az emberek eh, nem ennek a két országnak a felelőssége alatt vannak. Nem igaz, mert eh, ott élnek a területükön, és eh, más országgal nincsen jogi kapcsolatuk. Az európai közösség és az nemzetközi közösség beleegyezik ezeknek az embereknek a sorsába. Ez nem igaz, mert a hontalanság nem normális, és az ENSZ fellép a hontalanság ellen ez a két ország ezt semmibe veszi. arról is beszéltek, hogy ezeket az embereket nem érdekli az észt állampolgárság. Ugye gyakorlatilag savanyú a szőlő, hogyha úgyse kapod meg, akkor valószínűleg meggyőződ magad, hogy nem is akarod. A két éves fiammal ugyanezt a vitát szoktuk lefolytatni. Green grapes. And also... Tehát savanyú a szőlő. Uh, Aztán azt mondják, hogy nincs akadálya, hogy felvegyék az állampolgárságot. Ez sem igaz. Az állampolgársági vizsgához nyelvet kell tudni. 54%-a hontalagnoknak azt mondja, hogy nem tud átmenni ezen a vizsgán. Nem emlékszem most a számokra, 161 ezrennek sikerült, azt mondta a képviselő úr, ha jól emlékszem. Ennyinek sikerült. A többieknek nem fog, mert soka, soknak nem fog, mert ők öregek. Itt az európai választásokról is szó van, az európai helyeket a népesség arányában adja az EU, és nem pedig az állampolgárok számára, száma után. Valójában a letteknek nem járna nyolc eh, hely az Európai Parlamentben. Eh, itt azt is lehetne mondani nekik, hogy adjátok fel azokat a helyeket, amik emiatt nem járnának, ha csak az állampolgáraitokat vennénk figyelembe. Eh, van egy ismert észt író, aki Egyébként nem is orosz állampolgár. Uh, we are paying taxes. We are paying... És igen, mi adófizetők is vagyunk. Tizen. 5 éve ráadásul EU adót is fizetünk, az uniónak is, és még mégsem vagyunk képviselve az unión belül. Az egyetlen ország, amely felszólal ezen országok mellett, az Oroszország, ami persze nem egy nagyon okos dolog, lássuk be, ha a politikai helyzetet nézzük, azt is elhangzott, hogy motiválni kell az embereket, a hontalanokat, hogy megszerezzék az állampolgárságot. Én azt gondolom, hogy a képviselethez joguk van azoknak, akik adót fizetnek, ami pedig a politikai kockázatot illeti. Ott egy rövid videót mutatnék be, két perces videót arról, amiről nem lehet nyíltan beszélni. Nem biztos, hogy meggyőzhetőek azok, akik meg se hallgatták a vitát, csak idejöttek janicsárokként nyomkodni a gombokat, és valójában nem is érdekli őket, hogy miről van szó. Szeretnék minden esetre most egy videót bemutatni azt gondolom, hogy nem lenne tisztességes, hogyha ön mutathatna videót, mások meg nem. Cecília, mi kértük ezt, a titkárság beleegyezett, erről beszéltem a frakcióban. Ehm, a szakbizottság titkársága beleegyezett. De én vagyok az elnöke ennek a bizottságnak, nincs időnk, és sokan szeretnének még hozzászólni ehhez, és ha tudnák, akkor, vagy tudták volna, akkor mutatnának be filmeket is. Nem nagyon tetszik az, ahogy ez a vita zajlik. Szerintem tartsuk magunkat a petícióhoz, annak tartalmához, és lépjünk előre. Arról kéne beszélnünk, hogy mit tegyünk a petícióval. Egy érdemi hozzájárulás volt. Egy tanácsot kaptam, hogy mit csináljunk. Most Paluc adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, ennek a bizottságnak, hogy ezzel a petícióval ennyit foglalkoznak. A workshop hasznos volt, nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Most eh, tényleg ideje lenne lezárni ezt a témát. Úgy gondolom, hogy ennek legjobb módja az, hogyha a bizottság szavaz arról, hogy lezárja ezt a petíciót, mert eh, nagyon sok értékes időt költött, töltöttünk már el ezzel a témával. Mindenki, aki érti, aki hallgatta ezt a e, vitát, tudja, hogy mi a probléma a hontalan állampolgárokkal, és hogyan szerezhetnének állampolgárságot. E, szerintem zárjuk le ezt a petíciót. Köszönjük, Kevezon Ruiz asszony következik. Nagyon gyorsan. Az állampolgársági kérdés gyakran visszatér a petíciós bizottságba. Nagyon összetett kérdés ez. Megosztja ezt a csoportot. Az állampolgár helyzetéből kell kiindulni, az alapvető jogaiból. Hogyha állampolgársági szempontból tekintjük ezt az ügyet, talán megoldást találunk. Amikor a legutóbbi bővítés megtörtént, akkor is fel kellett tennünk ezt a kérdést. Az Európai Uniós diplomácia nem tud odahatni, hogy nyitva hagyjuk ezt a petíciót, napirenden tartsuk, és hogy esetleg megoldást találjunk erre az ügyre. Thank you very much. Mrs. Kuneva. Köszönjük, Kuneva asszony. Köszönöm. Tennék én is egy javaslatot, és ezt követően majd értelmezem. Táli γνώση. Εμείς Nincs meg a véleményünk. Epitropi Libe, έτσι ώστε ne έχουμε εξειδικευμένο συνάδελφο. Ami a Libe szakbizottságot illeti, vannak olyan kollégák, akik eh, beszélhetnek erről a témáról a lényegi témákról. Lehet itt persze propagandát előadni, de fontos lenne számunkra, hogy ne zárják ki egy ország lakosságának 12%-át. Olyan országban, ahol nem integráljuk őket, gondolunk itt például a romákra, amikor megpróbáljuk őket integrálni a társadalomba, Ugye itt analfabéta személyekről is szó lehet. Itt viszont olyan emberekről beszélünk, akik megkapták megfelelő oktatást, hogy akkor nem sikerül elsajátítaniuk a nyelvet, ezt nem hagyhatjuk annyiban. Ez egy tényleg szélsőséges helyzet itt az Európai Unión belül. Ugye a polgárok 12%-áról beszélünk, ez egy adott országban. Köszönöm. Mrs. Jimenez Beszeril. Jimenez Beszeril asszony. No, sorry, sorry, I didn't. I, I, I wasn't talking to, to Rosa. Rosszával beszélgettem csak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy miért nem beszélünk a 161 ezer emberről Észtországban, akik az elmúlt 27 évben megtanulták a nyelvet, levizsgáztak a történelemből, és európai állampolgárok terésjogúak. Mindenki a 27 év alatt, amióta Lettország és Észtország újra független lett, azért megtanulhatta volna annak az országnak a nyelvét, ahol állandóan letelepedtek kollégák. Itt valami olyan, arról van szó, hogy van-e valakinek motivációja, hogy kérelmezel az a honosítást. Ezeknek az embereknek megvan a lehetőségük, hogy észt vagy lehet állampolgárságot szerezzenek, ha ezt a kis erőfeszítést megteszik, vagyis levizsgáznak állampolgárságból, és megtanulják a többségi nyelvet. Gondolom a legtöbb országban hasonló a helyzet, hogyha állampolgárságot szeretnének szerezni az országban, akkor valamit tudniuk kell, valamennyire tudniuk kell a nyelvet, az, áll, az alkotmányt ismerni kell, stb. Észtország és Lettország sem kivétele tekintetben. Szerintem ugyanezt a példát kell tekintenünk. 161 ezer ember probléma nélkül megoldotta ezt a kérdést, és most a nem motivált emberekre vesztegettünk időt, akik meg sem akarják tanulni a nyelvet. Néhány évvel ezelőtt, amikor Oroszország úgy döntött, hogy nem követeli meg a hontalanoktól a vízumot, nagyon lecsökkent az állampolgárságot kérelmezők száma, mert nincsen motivációjuk. Az ész lett állampolgároknak vízumot kell kérniük Oroszországba, a hontalanoknak nem. És a sokba kerül nekik, sok bürokráciát kell intézni. Ezt is vegyek figyelembe ennél a fontos döntésnél. Mi itt a nagy kérdés? Ebben a tekintetben főleg belpolitikai ügy ez, Észország és Letország belpolitikai ügye, ami sajnos itt megjelent, nem az Európai Unió hatáskörébe tartozik, hogyha precedens teremtünk ezzel a kérdéssel, legközelebb megjelennek majd itt különböző kisebbségi kérdések az EU tagállamokból, ami nem az EU-ra tartozik. Pontosan tudjuk, hogy az EU és a nemzeti kötelezettségek közötti megosztás mennyire kényes kérdés. Nem hiszem, hogy ezt az egyensúlyt most kell megtörnünk, és itt nem hagyományos hontalanokról van szó, ha ezt a kis erőfeszítést megteszik, akkor megkaphatják az állampolgárságot, hogyha megtanulják az befogadó ország nyelvét és leteszik a vizsgát. Szerintem van azért valamiféle motiváció a mögött, hogy 27 év alatt miért nem sikerült az életüknek ezt megtenni. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó felszólalás. Sajnos nem tudom harmadszor megadni a szót a kolléganőnek. Visszatérünk a petíció szerzőjéhez, hiszen itt vár, hogy elmondhassa a zárószót. Tessék, most mondhatja el a véleményét az elhangzottakkal kapcsolatosan. Tessék, mikrofonba. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon jó elképzelés volt a szavazás, illetve hogy a nemzeti parlamenteknek, kormányoknak levelet intézzünk. Remélem, hogy igennel szavaznak, hogy a petíció nyomán több jogot kapjanak az érintettek. Senki nem képviseli ezeket az embereket, az ész lakosság 7%-áról beszélünk. Nagyon jó elképzelés volt, igen vagy nem, de intézzünk az Európai Bizottsághoz levelet, illetve a nemzeti kormányokhoz is, hogy oldják meg ezt a problémát. Én ezt nagyon jó előremutató megoldásnak tartom. Köszönöm. Köszönöm. Számomra szokatlan volt ez, hogy ön petíciószerzőként ezt mondja. Én komolyan szeretném megfontolni a tanácsát, hogy szavazzunk a kérdésről. Csáki úr is ezt javasolta. És persze a bizottsághoz nem kell levelet intéznünk, itt van a képviselőjük, de az állandó képviseletnek küldhetünk levelet itt Brüsszelben, illetve a szavazás eredményét is rögzíthetjük Jánál ügyrendi kérdésben. Szeretnék egy másik javaslatot tenni, és szavazásra bocsátani, ha lehetséges. A bizottság képviselője elmondta, az Európai Unió so erős politikai jelzéseket tett arra, hogy meg kell oldani ezt a problémát. Javaslatom a következő, hagyjuk nyitva a petíciót, és indítsunk egy tényfeltáró látogatást. Nem jelenti ez azt, hogy a tagállam belügyeibe beavatkozunk, de erős politikai jelzés volna. Köszönöm. Mindenki tudja, hogy nem tudunk eh, a tényfeltáró látogatásról itt és most dönteni, a koordinátorok elé kell ezt vinni, de értem, hogy mi a szándék. A következő képen járunk el, kiküldjük a leveleket, ez kétségtelen, Én úgy szeretnék eljárni, ahogyan a kollégák javasolták, illetve a petíció szerzője. Elektronikus szavazásra bocsátom a kérdést, hogyha valakinek nincs itt a kártyája, akkor jelentkezzen készfeltartással, és megpróbáljuk figyelembe venni. Akinél itt van a szavazókártya, kérem, hogy most helyezze be a berendezésbe. Kérem, figyeljenek a szakpolitikai tanácsadók. Kérem, hogy nagyon figyeljenek, vagyis, hogy az Európai Néppártból kilencen szavazzanak, se több, se kevesebb, az SND-ből legfeljebb nyolcan szavazhatnak, az ECR legfeljebb négy szavazattal rendelkezik, Az ALDE legfeljebb három szavazattal, a zöldek legfeljebb három szavazattal, a GOE pedig szintén hárommal, az FDD szintén három szavazattal. Remélem, hogy most már senkiben nincs kétség. Tudják, hogy szavaznak vagy nem szavaznak. Akkor szavazzunk. Kérem, hogy azok, akik leszeretnék zárni a petíciót, és eh, az előbb említett, már kétszer említett leveleket eh, kiküldjük, igen, ne szavazzanak zöld gombbal, akik pedig szeretnék nyitva tartani a petíciót, nemmel szavazzanak, a piros gomb használatával. Megnyitom a szavazást. The vote is now open. Megnyitom a szavazást. Raise your hand on yes or no. S&D uh, has... Az SND-nél egyet többen vannak. S&D take out one of... S&D kérem, hogy valamelyik póttagját állítsa le, és a koordinátor, vagy pedig a szakpolitikai tanácsadó dönt. Now it should be fine. Most már valószínűleg jó. És van és valaki, ki nem szavaz. Még mindig nyitva van a szavazás, még lehet szavazni. And now there is one PP too many. Az EPP-től egyet többen vannak. Now it's fine. I have 31 cards in the machine. 31 kártyát látok, de csak 27-en szavaznak, jó? Akkor lezárom a szavazást. Most lezárom a szavazást and it has been no, but we, have to count the... we also have to count one vote. Még egy szavazatot bele kell számolni, ami ellenszavazat. Tehát egy szavazat többségével úgy döntöttünk, hogy lezárjuk a petíciót. Köszönöm. Can I ask all members and all staff there are not... Kérem, hogy aki nem akar a 636-os petíció tárgyalásánál jelen lenni, az minél hamarabb hagyja el a termet, a többiek pedig szépen üljenek le, helyezkedjenek el, és folytassuk az ülést. So, now we are dealing with, with a petition. A következő petíció a 636-os, FRM Forum andalúziai szervezettől érkeztek az andalúz autonóm közösség gyógyszer készítményekkel kapcsolatos ajánlétételi rendszeréről szól. Teresa Martin Jiménez van a körünkben, az EBP részéről. Elnézést, összekeveredtek a papírjaim. Az Afara elnö- az Afaran elnökéről van szó. Igen, Afaran. Igen. Az andalúz gyógyszerészeti ügynökségről van szó. Majdnem ugyanúgy hívják, mint a kollégámat, ezért kevertem össze nagyszerű. Csak egy betűvel más a neve. Tessék, átadom a szót, semmi baj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit, eh, hölgyeim és uraim. Üdvözlöm a petíciós bizottságot. Tudom, hogy nincs sok időnk, úgyhogy gyorsan fogok olvasni. Farmaceutica con farmacia. Én eh, eh, gyógyszerész vagyok, gyógyszerészeti diplomával és patikus, patikával de nem patikusként jövök, hanem a, az andalúz betegek szövetségétől, a, illetve a spanyol ombudsman megbízásából. Azzal a kéréssel jövök, hogy az andalúz betegek diszkriminációt szenvednek el a többi spanyol állampolgárral szemben. Spanyolországban az autonóm közösségek 10 ezer gyógyszert vehetnek fel a, a támogatási listákra, és egyfajta árverési rendszerben eh, aukcióban döntik el, hogy mely, ország, mely gyógyszereket támogatnak az, eh, az, az, eh, az társadalombiztosítás, és csak ezeket a gyógyszereket adhatjuk ki, amelyeket az a betegbiztosítás támogat. Az aukcióban eh, most egy olyan gyógyszerről van szó, amely a refluxot gyógyítja, és hogyha egy laboratórium győz az aukcióban, akkor az szól mind a 8 millió beteg számára ők fogják előállítani. Andalúzia esetében eh, beszélhetünk most eh, különböző országokról, de nincsen megfelelő gyártási kapacitásuk, és ezért az eh, aukcióban nem győzhetnek. Az Zomrepászol esetében 100 ezer egységről van szó, ennyit kell szolgáltatni, de mondjuk csak 10, millió, 10 eh, ezret gyártanak, akkor nagy problémánk van, hiszen ott van a többi páciens, akik nem kapnak gyógyszert, vagyis nincsen elég gyógyszer, eh, készlethiány van, és nem kapnak a betegek gyógyszert. Az andalúziai kormányzat döntött ebben az ügyben. Az aukcióban az and az aukcióban különböző, es, különböző gyógyszerészeti szempontokat és orvosi szempontokat figyelembe kell venni. Mm, az andalúziai kormányzat miért szervezett aukciót a költségcsökkentés érdekében, de nem lehet a gyógyszereken sporolni. Azt mondják, hogy 400-500 eurót lehet sporolni egy-egy egységen. De hospitales fenomenales, pero bueno, los pacientes andaluces y el resto. Ezért az andalúz betegek a többi spanyol, illetve európai beteggel szemben diszkriminációt szenvednek el. Én számomra a gyógyszerezként ez abszurdum. A mi feladatunk az, hogy szolgáljuk a betegeket, hogy a lehető legjobb gyógyszert kaphassák meg, ami jelen pillanatban létezik, hogy támogatja-e a társadalom biztosítás, az már másik kérdés. A gyógyszer részeti területen a betegből kell kiindulni, nem pedig az orvos szempontjaiból. Elnök asszony, a kérésem, öt percre kaptam meg a szót, sokkal többet felhasznált, már kérem, hogy zárja le a felszólását. Igen. Al Parlamento Europeo, con toda la humildad, a pedirle a ustedes que soy el, el máximo... Szeretném, hogyha minden hatásukat, a hatalmukat latba vetnék, hogy a diszkriminációval szemben fellépjenek. És mondom ezt minden szerénységgel, Európában ez az egyetlen régió, ahol ez a helyzet előfordul. Az MV és az Inko bizottság is foglalkozik az ügyel, a gyógyszerek is árucikkek, és mivel korlátozzák ezt a, az aukciót, ezért ez piaci kérdés is. Köszönöm. Alguna pregunta? I think it's Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy meghallgassuk a bizottság képviselőjét is. I have Agnes Mathieu Mendes. Agnes Mathieu Mendes Um, Köszönöm, én szeretném a bizottság megfigyeléseit megosztani önökkel, észrevételeit megontani önök, megosztani önökkel. Eh, először is eh, az a vád, hogy a közbeszerzés miatt gyógyszerhiány alakult ki. Ezzel kapcsolatban szeretném tisztázni azt, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján a tagállam felelőssége az, hogy megszabja saját egészségpolitikáját, illetve azt, hogy az az elős egészségpolitika, illetve az egészségügyi szolgáltatások hogyan valósulnak meg. A tagállam felelőssége magában foglalja az egészségügyi ellátás megszervezését, az erőforrások beosztását. Tehát a gyógyszer közbeszerzési rendszer kialakítása az teljes mértékben a tagállamra tartozik. Az Európai Uniónak semmilyen hatásköre nincs az egészségügyi szolgáltatások területén, az orvosi ellátás területén. A hatályos EU jogszabályok, amelyek szabályozzák a gyógyszerek engedélyezését a közbeszerzésre, nem terjednek ki ami a konkrét gyógyszerhiányjal kapcsolatos aggodalmakat illeti, szimpátiával viseltetünk a problémát felvetők iránt, és tudatában vagyunk ennek a problémának. Ez a probléma nem csak Andalúziában figyelhető meg, hanem több tagállamra is jellemző. Annak ellenére, hogy nincs hatáskörünk a az egészségügyi ellátás megszervezésében együttműködünk a tagállamokkal és támogatjuk őket a legjobb gyakorlat cseréjében és el kívánjuk érni azt, hogy kellő mennyiségben gyártsák a, a cégek a gyógyszereket. A tagállamokat arra bátorítjuk, hogy a folyamatos ellátás kötelezettségét hogyan juttatják érvényre. Ami a másik megállapítást illeti, nevezetesen, hogy a közbeszerzés során nem figyelnek oda eléggé a gyógyszerek minőségére. Itt tisztáznám azt, hogy vonatkozik a gyógyszerekre egy EU jogszabály, nagyon szigorú szabályok vannak a gyógyszerek forgalomba hozatalára vonatkozóan minden forgalomba hozatott gyógyszernek engedélyt kell kapnia. Ez a forgalomba hozatali engedély csak akkor kapható meg, miután a hatékonyságát és minőségét, biztonságát értékelik a gyógyszernek. Az összes gyógyszer tehát, legyen szó generikus gyógyszerről, vagy innovatív gyógyszerről, átmegy egy ilyen engedélyeztetési folyamaton, még a harmadik országból érkező gyógyszereket is engedélyeztetni kell. Az biztos, hogy egyre több aktív hatóanyag kerül behozatalra az EU-n kívülről, de amikor forgalomba hozzák ezeket a gyógyszereket, megkapják a forgalombehozatali engedélyt, és átmennek minőségellenőrzésen. Itt vizsgálják például a laktóz tartalmát is, ezeket a minőségi tényezőket a közegészség védelmében a hatóságok ezeket az ellenőrzéseket elvégzik. A, az összes olyan gyógyszer, amit ott helyben a közbeszerzésen eh, megvásároltak, ez mind rendelkezik ezzel a véleménnyel. Én eh, az aktív anyagok eh, alapján történő gyógyszer felirattal kapcsán azt mondom a petíció benyújtójának, hogy ez nagyon gyakori eljárás Európában, és gyakran van az, hogy vagy márkanév, vagy aktív anyag alapján írják fel a gyógyszert, eh, ami azt jelenti, hogy vagy a márkás terméket adja a gyógyszerész, vagy pedig a generikus terméket. A generikus gyógyszerek is magas minőségű gyógyszerek az EU piacon. Még egyszer megismételném azt, hogy az EU jogszabályok az EU szerződés alapján a közbeszerzés és az egészségügyi ellátás megszervezése a tagállamra tartozik. A bizottság nem tud beavatkozni a petíció benyújtója oldalán. Köszönöm. Köszönöm. Én úgy tudom, hogy Andalúzia képviselője is itt van. Francisca Plegoezelónak adom meg a szót két perc. Szia, prezidenta! Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy két percet kaptam az andalusz kormány képviseletében. Én vagyok a brüsszeli kiküldött. Először is a, szeretném elmondani, hogy az andalusz kormányzat már többször megjelent ebben az intézményben, hogy az átláthatóságot biztosítsuk, és hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos, a pályázatokkal kapcsolatos adatokat átadjuk. Olyan rendszerről van szó, amelyben mi hiszünk a gyógyszerek esetében is ezt alkalmazók, a spanyol alkotmánybíróság már három alkalommal elismerte ennek a rendszernek a kiegyensúlyozottságát, alkotmányosságát és fenntarthatóságát. Éppen ezért a petíció szerzőjének is szeretném elmondani, hogy a közegészségügyi rendszerben megtakarításokat is hozott ez a megoldás. Az andalúz közegészségügyi érdekében és az állampolgárok érdekében tettük, ezt különböző adatokkal is alá tudom támasztani. Az Alkotmánybíróság véleménye legitimálja a rendszerünket, a gyógyszerek hozzáférésében nem, ilyen értelemben nincsen egyenlőség. A spanyol gyógyszerészeti intézet támogatja a rendszerünket, és az egész spanyol rendszerben szeretné ezt bevezetni. Úgyhogy az andalusz kormány támogatja a támogatási rendszert. Két percet kapott, ezt meg is haladta. Véget ért a felszólalása, két percet kapott, és ezt meg is haladta. Most a tagok következnek. Cabison Ruiz asszony először. Köszönöm szépen. A petíció szerzőjének is köszönöm, illetve az Afaránnak, akit képvisel. Ők érdeke, érdekképviseleti szerv, Sokszor hallottuk már ezeket az érveket, hogy az Alkotmánybíróság háromszor megerősítette ezt a rendszert. Végsősorban egy politikai, illetve érdekvitáról van szó, melyik az a modell, ami tetszik nekünk, erről szól ez a vita a gyógyszerek minőségéről is beszélt, és a választási szabadságról. Spanyolországban bevezették azt a rendszert, hogy a hatóanyag alapján írják elő a gyógyszereket, és az andalusz kormányzat úgy döntött, hogy ne az gyógyszerész tárgyaljon az ellátásról, vagy az szállításokról, hanem a kormányzat, ez, ez egy politikai döntés, megerősíti a közegészségügyi rendszert, és az a e- betegek érdekében történik. Természetesen az ágazatnak ez nem feltétlenül van az ínyére, ez kétségtelen, Én azt mondom, hogy az EPP támogatja ezt a rendszert, szeretnék a racionális gyógyszerfelhasználás mellett érvelni. Képviselő asszony, én andalusz vagyok, és az andalusz betegeket képviselem. I happen to have the privilege to share this room, and it's az elnök szeretnék rendet tartani, az kap szót, aki jelentkezik. Nem szeretem egyáltalán az ilyen felszólalásokat, amikor nem adom meg a szót. Elnézést kérek. Szerettem volna erről beszélni, hogy különböző érdekek forognak itt kockán. De que hay una discriminación y que no tienen acceso los pacientes andaluces no es cierto. En el... Spanyolországban a szolgáltatási rendszerekről a kormányzat dönt, a spanyol kormányzatnak kell ezekről a kérdésekről döntenie. Az a régió összességére előírja ezeket a szabályokat, a gyógyszerválasztást is. Ebben az esetben az autonóm kormányzat közbeszerzési rendszer mellett döntött, ez a rendszer mindenki számára elérhető, a spanyol gyógyszerészeti ügynökség értékeli a gyógyszereket. A termékek nagy többsége nagy részt az Európai Unión kívülről származik, Ázsiából elsősorban. Itt értékesítik őket, de ott gyártják Éppen ezért nincsen minőségbeli különbség. Én azt hiszem, hogy ez nagyon súlyos vád, hiszen az a vád éri a kormányzatot, hogy rosszabb minőségű gyógyszereket forgalmaz. A spanyol gyógyszerészeti ügynökség is nyilvánosságra hoz több mint 200 gyógyszert a honlapján, amelyek eh, közül egyiket sem érint eh, ez a rendszer Andalúziában. Ebben szeretnék választ adni az ombudsmannak. Maguk a gyógyszerészek is bizonyos preferenciákkal bírnak, és a gyógyszerésznek eh, kötelessége azt a gyógyszert adni, ami ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza. Amikor az iparággal tárgyalnak, akkor figyelembe kell venni ezeket a szempontokat, Nincs semmiféle diszkrimináció, sem pedig illetékességi zavar, kifejezetten politikai problémáról van szó. Németországban a gyógyszerek 70%-a a generikus gyógyszerekben névről évre aukcióra kerül, Svájcban is és Dániában is. Nem mondják azt, hogy a betegeket védik, mindjárt befejezem, 2012-ben több mint 400 gyógyszert kiemeltek a közegészségügyi rendszerből, Spanyolországban mindjárt befejezem, 80%-ot a betegek fizetnek meg. Korábban az állami rendszer fizette ezt, és most a betegeknek kell, a nyugdíjasok, 80%-ig nyugdíjas. Nem mondják azt, hogy a betegek érdekeit védik, amikor a gyógyszerészek és a gyógyszerész ágazat érdekeit védik, ügyrendi kérdés. Egy kérdésem volna, elnök asszony. A többi frakció képviselője is ugyanannyi percet beszélhet, mint Cabezon asszony? Köszönöm. You know, sometimes there are very... Nos, eh, tudják, eh, néha előfordul az, hogy az elején kevesen jelentkeznek, mint amikor Cabezon Lewis asszony eh, elkezdett beszélni, és aztán a következőnek már mondtam, hogy kevés eh, az időnk, eh, és ezután jelentkeztek 18.30-ig van időnk. Folyamatosan nő a lista, a hozzászólók listája, 18.30-ig lehet beszélni, a, nem kap mindenki ugyanannyi időt. Jimenez Beszeril képviselő kap most szót, kérem röviden, mert ön is már megszólalt anélkül, hogy szót kapott volna. Megpróbálom rövidre fogni. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság azt mondja, hogy a petíció szerzője mellett nem szólalhat meg, ezt soha nem teszi, de ellene tud, mint ebben az esetben, mert nem akarja meghallgatni az érveket a petícióból. Én ezt azért furcsának tartom. Meghallgattam az andalúziai kormányzat képviselőjét, ő csak jót mondott az aukciós módszerről, Spanyolországban nincsen egy másik régió, amely ugyanezt a módszert alkalmazná. Nagyon kevés régió van Európában is, akik így dolgoznak. Andalúz vagyok, spanyol, európai. A petíció szerzőjehez hasonlóan én is szeretnék többet tudni erről az ügyről, az aukciós módszerről, ez több millió andalúz állampolgárt érint, átláthatóságot szeretnék, részletesebb vizsgálatot, és egy egyszerű kérdésre válasz. Miért van az, hogy csak Andalúziában nincsenek ugyanolyan lehetőségeik a betegeknek, mint a többi spanyolnak, amikor az a biztosítás által támogatott gyógyszerekről beszélünk. 523 féle gyógyszert áll, ennyi áll rendelkezésre, közben pedig több tízezer a többi spanyol régióban. Ez sérti az egyenlőség elvét. Az andalúz állampolgárok nem szabad, hogy gyógyszerészeti gettóban éljenek, és diszkriminációt szenvedjenek el. Egyet értek a petíció szerzőjével. Nagyon örülök, hogy eljötte, hiszen jogsértésről van szó. Meg kell őket hallgatni, és választ kell adni a felvetésükre. Nem tudom, miért nem akarják meghallgatni őket. Több millió andaluzról van szó, de ha csak egyről volna szó, akkor is meg kellene hallgatni ebben a bizottságban. nekik meg kell adni a jogot, hogy döntsenek, milyen gyógyszert szeretnének használni. Nincsen arra semmiféle érv, hogy miért kapjanak rosszabb és kevesebb féle gyógyszert az andaluzok, mint a többi spanyol. Tovább kell dolgozni azért, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani. Thank you very much, Köszönöm, Virginie. Merci, no, je, je serai brève sur ce débat visible. Rövid leszek. Hát itt elég szemvidegektől fütött ez a vita, amikor közegészségügyről van szó, gyakran ez a helyzet, ami a tagállamok kapacitását illető, hogy helyesen megszervezzék a közegészségügyet. Hát én csak a népátnak szeretnék köszöntet mondani, hogy ez a petíció napirendre kerüljön, került Ugye itt egyesek a páciensek nevében szólnak, noha a gyógyszerlobbit képviselik. Tehát itt egy olyan szendék rejtőzik ezen petíciók mögött, hogy a generikus gyógyszereket kellene promotálni, és még egyszer köszöntek mondok a Nipertnak ezért a kezdeményezésért. Rosa, and now I... Köszönöm, Rosa. You on the list, I still... Most kérem, mindenki vegye, vegye figyelembe, aki a listán szerepel, hogy 12 percen, nem 18 percen belül le kell zárnunk az ülést. Először is köszönöm a petíció szerzőinek. Tudjuk, hogy van, akinek nem tetszik, hogy a betegeket képviselik, de igenis a betegeket képviselik aláírások alapján. Másfél millió cukorbeteg írta alá ezt a petíciót, ráadásul az ombudsman is. 8 millió beteget képviselnek, illetve 14 milliót összesen, andaluzokat és turistákat lehet, hogy valakinek nem tetszik, hogy itt van a sok spanyol képviselő, azért, mert érdekes számunkra ez a kérdés. Engem egyáltalán nem zavar, hogy mindenki itt van, mert nagyon fontos témáról van szó. Azután jöttünk ide, hogy a szocialista frakció két ülésen sem volt jelen, ezért is értük el, hogy a petíciót meghallgathatjuk. Két koordinátori ülésen próbálták megfojtani ezt az ügyet a szocialisták. El akarta hallgattatni ezt a petíciót a szocialista frakció. Itt vagyunk, meg fogjuk hallgatni ezt a petíciót, ezért van itt a petíciós bizottság. Térjünk most rá a témára. Először is Spanyolország egészében, Cecília majd egyszer jön Spanyolországba, vagy bárki más, kérhet gyógyszert a patikában, 10 ezer gyógyszer közül választhat, Andalúziában nem, hanem csak 533 gyógyszer közül. Ez az egyenlőség elvét sérti az andalúzok és a spanyolok között, mert még Andalúzián belül is 533 gyógyszer közül is bizonyosakhoz nem férnek hozzá bizonyos megyékben. Ez sérti az egység elvét, illetve a szabad áramozgás elvét. Ez fontos téma, ezért született ez a petíció. Én nagyon sokat foglalkoztam a felnőtt fogyatékosok ügyével, hogyha nincsen megfelelő mennyiség egy gyógyszerből, akkor választhatnak másik gyógyszert hasonló hatóanyaggal, de ez problémát okozhat a betegek számára, illetve áruhiány is keletkezik. Nagyon fontos ez a petíció, ezért hoztuk el ebbe a bizottságba. Én támogatom ezt a petíciót, és nyitva szeretném hagyni. Az INKO és az MV bizottság is érintett véleményt és magyarázatot kérünk tőlük és az andalusz kormányzattól. nem foglalkoznak az állampolgárokkal és a betegekkel. Ők annyit szeretnének, hogy meghallgassa őket ez a bizottság, és véleményt nyilvánítson. Ha lezárjuk most ezt a kérdést, akkor szegénységi bizonyítványt állítunk ki magunkról. Köszönöm. You have You have made, you have made your Köszönöm, ekkor úgy látom, hogy az érvei átmentek. Kérem, hogy mindenki összefogottan, összeszedetten mondja el nekem, hogy szerintük mit tegyünk a petícióval, Angela. Köszönöm, Cecilia. Abból indulunk ki, hogy mi pártoljuk ezt a rendszert. Jó lenne, hogyha inkább ez válna általánossá, és minden kormányban az aukciós rendszert vezetnék be, hogy jobb árakat érhessenek el, és nagyobb tárgyaló erejük legyen a gyógyszerész iparággal, gyógyszerészeti iparággal. Az is jó lenne, hogy az Európai Bizottság ajánlaná ezt a rendszert a tagállamoknak. Az Alkotmánybíróság döntött az ügyben, Itt nincsen semmi jogi probléma, ahogy láttuk más petíciókban, amikor nincsen jogi probléma, akkor le kell zárni a petíciót. Én azt gondolom, hogy az intézmények feladata, hogy gondoskodjanak az állampolgárokról. Ehhez hozzáférést kell biztosítani a gyógyszerekhez, amik összemérhetőek a spanyol nyugdíjokkal. Elhangzott, hogy van, aki nem kap gyógyszert, vagy nem érheti el a gyógyszert. Asturiasban láttam, hogy nem tudják kifizetni a gyógyszereket a nyugdíjasok. Nálunk ez történik. Egy vitamin keverék 12 euróba kerül, egy 600 eurós nyugdíjból elképzelhetik, hogy ezt hogy lehet kifizetni és hát az időseknek van a legnagyobb szükségük védelemre, jogvédelemre. Azért dolgozunk, hogy az állampolgárok er, érdekét képviseljük, nem pedig a gyógyszerészekét. Jó, rendben van. Akkor ott látom, hogy legalább van egy eltérés a frakciók között. Heránz Garcia asszony Köszönöm elnök asszony röviden. Kravesson azt mondja, hogy ez politikai és érdekvita, igaza van. Egy kormány, egy szocialista kormány eh, politikai döntést hozott Antalúziában, mióta a demokrácia helyreállt, ez a kormányzat uralkodik. Az EPP azért van itt, mert aggódik az emberek miatt, a betegek miatt, andalúzok vagy sem, aki a gyógyszertárban, megy Andalúziában, annak valamilyen problémája van. Ha tízezer különböző gyógyszer van, azért, mert ezek kaphatóak, valamire szolgálnak, és az andaluzók csak 5%-át használhatják ezeknek a gyógyszereknek, mert valaki a politikában így döntött. Franciaországban, Spanyolország többi részében, Olaszországban hozzáférünk minden gyógyszerhez, ők pedig nem. Itt az egészségügyi, a közegészségügyi ellátás visszaszorításáról van szó, mert nem az emberek érdeke számít nekik, hanem hogy bármilyen áron tovább kormányozzanak. Mrs. Rodriguez. Rodriguez Pinero Fernández asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Függetlenül a pártól, az országtól, az Európai Parlamentben vagyunk, nem országokat képviselünk. Van itt egy nagyon fontos kérdés. A közegészségügyi ráfordítások az elmúlt hat évben rengeteget nőttek, illetve rengeteget csökkentek, az átlag alatt vagyunk. A közegészségügyi szolgáltatásokat a legalacsonyabb lehetséges árral próbáljuk elérni, és ez az aukciós megoldás pontosan ezt szolgálja. Valenciában 2015 óta a kormányon vagyunk, és hasonló problémákkal találkoztunk a válság kitörése óta, ami a nyugdíjasokat illeti, sokszor találkoztunk a nyugdíjasokkal és az állampolgárokkal, meg akarjuk őket hallgatni. Hogyha a között választok, hogy én nekem gyógyszerem legyen, vagy hogy unokámnak élelme, akkor persze először megetetem az unokámat, és csak utána veszem meg magamnak a gyógyszert. Ezért szeretnénk minél alacsonyabb költséggel gyógyszereket biztosítani. A bizottság válasza nagyon egyértelmű volt. Ebben az ügyben az Antalóz regionális kormányzat illetékes. A cél, hogy az állampolgárok szükségleteit kielégítsék. Az aukció bizonyította, hogy ez a leghatékonyabb módszer. Ezért mi azt szeretnénk kérni, hogy a bizottság zárja le ezt a petíciót. Köszönöm. Köszönöm az utolsó hozzászóló, a Józó asszony. Szolidád eh, is kért szót, de 7 percig beszélt az előbb, úgyhogy most nem tudom megadni a szót. Azt gondolom, hogy elég egyértelműen ismerjük az álláspontját. Eh, szólni szeretném? Nem láttuk, nem láttuk, de akkor a Józó asszony után. Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, mert már minden elhangzott, és nagyjából kiderült, hogy miről szól ez a probléma. Nem akarok én most a gyógyszerészekről, gyógyszertárakról vagy hatóanyagokról beszélni. Itt fogyasztói problémáról van szó, különböző fogyasztók különböző hozzáféréssel rendelkeznek, az autonóm közösségek eh, döntenek ezekről a kérdésekről Spanyolországban, de az e- Európai Uniónak van egy közös közegészségügyi politikája. De az Európai Bizottság mossa a kezeit ebben az ügyben. Az, hogy az andalúzok másképp férnek hozzá a gyógyszerekhez, mint mások, ez súlyos probléma, Az antalúz kormányzat képviselője nyitottságáról adott tanúbizonyságot. Én azt mondom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, hogy magyarázatokat kapjunk, és meg tudjuk vizsgálni, hogy a fogyasztóknak igazuk van, vagy sem. Lehet, hogy nincs is igazuk, de ha lezárjuk az ügyet, soha nem tudjuk meg. So now it's the last speaker, Mr. Iturgais. Iturgais úr az utolsó felszólaló. Köszönöm, elnök asszony. Ön szereti, hogyha javaslatokat teszünk, úgyhogy én is teszek egy javaslatot, elnök asszony. Susana Diaz eh, asszony minden tiszteletemet élvezi. Elnök asszony, ön ma kapott az egészségügyi tanácsnoktól egy levelet mai dátummal, 24-én. Ez egy nagyon jól írt levél, van benne egy befekt, bekezdés, ami nagyon fontos. Angolul olvasom fel, mert angolul született ez a levél. Azt mondja, az andalúz kormányzat egészségügyi minisztere rendelkezésre áll, hogy a kétségeket tisztázza, vagyis rendelkezésre áll, hogy tisztázza a kérdéseket. Elnök asszony, a petíciós bizottság néhány hét, néhány hónap múlva Andalúziába látogat egy másik kérdésben, Emlékszem sok esetre, amikor például Görögországba vagy Spanyolországba látogattam egy bizonyos látogatással, bizonyos célra, de kihasználtuk a helyzetet, a lehetőséget arra, hogy más témákat is megvizsgáljunk. Ha maga az tisztviselő rendelkezésünkre áll, hogy beszéljünk erről a problémáról, használjuk ezt ki, látogassuk meg az andalusz kormányzatot, és kérjük a tanácsadó asszonyt, vagy az képviselő asszonyt, hogy magyarázza el a helyzetet. Ő maga jelentkezett az andalúziai egészségügyi biztos, kérjük ki az ő véleményét. Köszönöm elnök azt. Thank you very much. I will now give the... Köszönöm, most akkor megadom a szót vissza Tereza Martini Meneznek, a petíció benyújtójának maximum két percet kap. Egy dolgot szeretnék mondani Antonio Romero-nak. Hallható? Hallható, amit mondok? Ah, muy bien, fenomenal. Mira, eh, señor, eh, señoría y señora Cabezón, vamos a ver, de, de licenciada a licenciada, yo no pongo en duda. Nem kétségem, hogy ez egy jogos, jogszerű megoldás, de a betegek betegek panaszkodnak. Én patikus vagyok, patikám van, és erre büszke vagyok, és tudom, hogy a betegek panaszkodnak a helyzet miatt. Átadom a kollégának a szót, üdvözlök mindenkit. Köszönöm, hogy meghallgatnak minket. A vita úgy látom egy kicsit kilépett a medréből. Abban egyetértünk, hogy nincsen diszkrimináció, de igenis van diszkrimináció, mert bárki, aki Andalúziában gyógyszertárba megy, csak 533 gyógyszer közül választhat, hogyha Barcelonában, Madridban vagy Galiciában vásárolnak, 10, millió, 10 ezer közül választhatnak. nem lehet korlátozni a beteg jogát a gyógyszerhez való hozzáféréshez. A jog nagyobb lehet, de kevesebb nem. Nem választhatja ki a kormányzat, hogy milyen gyógyszereket kaphat a beteg. A betegnek kell tudnia választania, és nem 10 ezer közül választhatnának, hanem csak 533 közül. Nagyon sok mindenre kitért ez a vita. Fontos lenne több adatot tudni arról, hogy hogyan működik ez a rendszer. Asturiason, Castilla de Manchában ezt visszautasították, ennek a használatát. A kérdés, hogy az Európai Uniónak van ebben illetékessége, vagy sem. Thank you very much. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Akkor most megint nehéz helyzetben vagyok mert megpróbálok egy javaslatot kiizadni, ami mindenkinek megfelel. Possible at this moment. There are people in the committee. Vannak olyanok ebben a bizottságban, akik ezt a petíciót bezár, lezárnák, és vannak olyanok, akik nyitva tartanák és további lépéseket tennének. Én azt javaslom, hogy járjunk el ugyanúgy, ahogy az előző napi rendi pontnál, tehát mindenki tegye be a gépbe a szavazókártyáját, és akkor a Szavazunk arról, hogy nyitva hagyjuk-e a petíciót, vagy bezárjuk. We'll do it like that. Lezárjuk. Is green or uh, closes, uh... Melyik lesz a nyitva hagyjuk? Mindjárt megmagyarázom. Jó, mihez betették a kártyát? Mm. Everybody have your voting card? Yes. Mr. Marias? Uh, Marias úr, mindenkinek benn van a kártyája? Fél percet kaphatunk? a Proedre! Osz... Elnök asszony! Ezen szakbizottság tagjaként szeretném elmondani, hogy itt egy nagyon veszélyes útra térünk. A szakbizottság célja az, hogy megvizsgáljuk a különböző kérdéseket. Az esetek nagy részében, melyekkel foglalkoztunk, nyitva tartottuk a petíciót, aztán megpróbáltunk megoldást találni a polgárok javára a korábbi esetekben is. Ugyanakkor, és itt áttér angol. Állandó tagja vagyok a bizottságnak, nincsen tolmácsolás. Should be a translation into Spanish. Could we check the Spanish book? Van spanyolra tolmácsolás? Jó, minden rendben. Azt mondottam tehát, hogy uh, itt egy nagyon veszélyes, nem egészen jó eljárásba kezdünk. A korábbi esetekben is uh, szavaztunk, és így demokratikus módon próbáljuk megoldani a kérdést. De szerintem nem ez a módusz operandi a petíciókat illetően. Mindig kompromisszum találásra törekedtünk azzal a céllal, hogy segítsünk a petíció aláíróinak. Ezt előre bocsájtva, a gyakorlatban valamennyi frakció olyan kollégákat cipel be ide az ülésre, akiknek semmi közük nincsen a szakbizottságunkhoz, csak így akarják erősíteni a szavazati számaikat. Ez nem helyes eljárásmód. Nem helyes szerintem eljárásjogi szempontból, hogy szavazunk erről a petícióról. Ezt akartam elmondani. Veszélyes ez az eljárás. Mindenki elhozza ide a kollégiák, itt, hogy nagyobb legyen a súlya, a, nagyobb legyen a nyomás, és ezt a néppárti kollégáknak is címzem, valamint az SND beli kollégáknak. Ez egy hiba, ennek véget kell vetni. Tá, Igaza van, mondja az elnök. 30 másodpercet akart, és két percig beszéltél, és itt áttér angolra. Well, that's, out of, that's, that's not my main point. My main... Két és fél percben szóltál végül. És látják, hogy közelegnek a választások, és ebből is látszik, hogy egyre megosztottabb napról napra a, a frakciók egyre nagyobb vitába keverednek, más szakbizottságban is, nagyon eltérnek az álláspontok. Van, aki nyitva akarja hagyni, van, aki lezárni úgy látszik, ma kell először kipróbálnom ezt az eljárást. Én most azt mondom, hogy szavazzunk, ahogy a legutóbb is tettük. A zöld zavat, a lezárás volna az igen, a hagyás pedig a piros, a nem. Megnyitom a szavazást. S&D have one too many. Az S&D-ben egyen többen vannak. Do we have everything? We have now 25 votes, and I... 25 szavazatunk van. Lezárom a szavazást. Okay. Okay, so we have... We... Ezek szerint amellett döntöttünk, hogy lezárjuk a petíciót.